Good afternoon, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek kellemes délután, kedves kollégáknak. Én azt hiszem, hogy elkezdhetjük a mai ülésünket itt a Regi Szakbizottságban. Mégpedig azzal, hogy elfogadjuk a napi rendet. Van-e ezzel kapcsolatban bármiféle javaslat? akkor elfogadottnak tekintjük ezt. És a következő napirendi pontunk a január 11-14-i ülési jegyzőkönyvének elfogadása, valamint a Koter bizottsággal való találkozunk jegyzőkönyve január 25-éről. Ezt is el kell fogadnunk a jegyzőkönyveket online megtalálja mindenki, mint ahogy önök is tudják, ezeket most már nem fogjuk kinyomtatni, és amennyiben ebben a mai ülés során nem lesz semmiféle ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Aztán a elnök közleményei között nincs semmi közölnivalóm, úgyhogy rögtön rá is térhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami pedig az Európai Beruházási Bank csoport szerepe az európai kohéziós politikában. A mai délutánunknak ez az első napirendi pontja, és itt tulajdonképpen egy tanulmány eredményeinek bemutatása következik, arról, hogy milyen hatása van ennek a csoportnak, a munkájának a kohéziós politikára. Az európai politikai kutatócsoport és a Strathclyde Clyde Egyetem közös tanulmánya ez. Ezt egyébként az Európai Beruházási Bank intézkedéseinek figyelembevételével készítették el. Ez minden bizonyal jelentésen hozzájárult a 2007-2013 közötti programozási időszakban a munkához, és az új programozási időszakban még tovább emelkedett jelentősége. Azt is megtudhatjuk ebből a tanulmányból, hogy az Európai Beruházási Bank hatásának, a kohéziós politikára gyakorolt hatásának eredményeit nehéz számosítani. A Regi Szakbizottság és az Európai beruházási bank közötti kapcsolatot mindenképpen erősíteni kellene, és ezért ketten is itt vannak azok közül, akik elvégezték ezt a tanulmányt, John Butler professzor és Arnold van der Svett, aki szintén a Clyde Egyetemtől érkezett ide. Körülbelül egy órá áll rendelkezésre az eszmecserére, most meg is adom a szót rögtön a két meghívott vendégünknek, azt kérem, hogy összesen maximum fél órában terjesszék elő a tanulmány eredményeit, tehát 15-15 percben, és aztán megnyitjuk a kérdések és megjegyzések időszakát. Akkor Bachman úré a szó. Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak engem erre a mai délutára, hogy be tudjam mutatni a tanulmányunkat. Jó magam és a mellettem ülő kolléga készítettük el ezt a tanulmányt, amely arról szól, hogy az Európai Beruházási Bank csoport milyen hmm, ráhatással van az európai kohéziós politikára. A kontextus nagyon fontos ebből a szempontból, erre egyébként utalt az elnök is. Nos, az európai beruházási banknak egyre növekvő hatása van a kohéziós politikára, mind közvetlen, mind közvetett értékek szempontjából, a különböző szolgáltatások miatt, kölcsönök, hitelezés, különböző implementációk a pénzügyi eszközök tekintetében. Mindez pedig ahhoz vezetett, hogy jó néhány kérdés merül fel, amelyek ennek a mai jelentésünknek az alapját képezik. Jobban kell értenünk azt, hogy mit is tesz az Európai Beruházási Bank a kohéziós politikai, politika terén. Nos, a tevékenysége úgy gondoljuk, hogy hatékony kohéziós politikai szempontból, aztán felmerülnek más kérdések is, például az elszámolhat, kiszámíthatóság, mennyire átlátható az EBB működése, és mennyire vízibilis a tevékenysége, illetve a szolgáltatások, amelyeket nyújt. És aztán jó néhány kérdés felmerül az intézményközi kontextusban is, tehát hogy az EBB bizottság viszonylatában, valamint az EBB Európai Parlament viszonylatában a kohéziós politika terén milyen kapcsolat alakult ki. És végül ebből kiindulva a következő kérdés merül fel, milyen hatásai vannak az európai parlament számára a kohéziós politika ilyen irányú megváltozásának, főként a, a, az Európai Parlament szempontjából. Nézzük most a prezentáció struktúráját. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy hogyan néz ki jelenleg ez a tanulmány, ez egy ez egyelőre még csak egy tervezet, tehát még nem végleges formájú, és más intézmények is még hozzá fognak járulni ennek a tanulmánynak a véglegesítéséhez. Minél hamarabb, amennyiben ez lehetséges a mostani szakbizottsági ülés után. És majd át fogom adni a szót a kollégánknak is, hogy nézzük a tartalmi kérdéseket. Köszönöm szépen, kedves John! Köszönöm szépen, elnök úr és kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy lehetőség számomra az, hogy ezt a tanulmányt bemutathatom. Néhány rövid szóval bemutatnám a módszertanunkat. Mi volt a kiindulási pont? Az, hogy mi a kiindulási politikai kohéziós politika és 2007, illetve 2013 közötti időszakra vonatkozó elemzések hatása. Különböző jelentésekből indultunk ki. Egy fontos elem volt egy összehasonlító tanulmány a kohéziós politika megvalósításával kapcsolatban mind a 28 tagállamban. Most ebből, ebből a 28 tagállamból, tulajdonképpen 19 választ kaptunk 18 tagállamból. Ezután megpróbáltuk felderíteni az EBB, az Európai Bizottság, az Európai Parlament közötti intézményközi kapcsolatokat, és azt, hogy milyen struktúrában tudnak együttműködni ezeknek az intézménynek a képviselői. És mindezek alapján tudtuk kialakítani a szintézist, és aztán ajánlásokat fogalmaztunk meg. Nézzük most, hogy az EBB öm, hogyan tevékenykedik a kohéziós politikán belül. Itt négy területet ismertetnék, de ebből azért jó néhány átfedésre is felhívnám a figyelmet, tehát igazából nehéz a kategóriákban való gondolkodás. Nos, a kohéziós politika eleje óta hitelezési programokban vett részt az Európai Beruházási Bank, különböző fajta kölcsönökről, hitelkonstrukciókról van szó, Ezekről egyébként most nem fogok részletekbe bocsátkozóan értekezni, minden esetre ezek benne vannak a jelentésünkben, globális hitelek, kerethitelek és így tovább. Itt a strukturális programokra vonatkozó hitelek nagyon fontosak ebből a szempontból, illetve a társfinanszírozási rendszerek a különböző operatív programokon belül. Második terület a kapacitásépítés. Itt bizonyos esetekben az EBB hitelnyújtása különböző technikai feltételeknek kell, hogy megfeleljen, például a projektimplementációk előrehaladottsági foka, ilyen szempont. A kohéziós politika szempontjából a Jaspers-et vezettük be 2005-ben, ezt a DG Régió és az EBB együtt intézik. Aztán ezt a kezdeményezést folytatták a mostani programozási időszakban is. 16 tagállamban adunk, illetve készülnek nagyon magas szintű projektek, nagyobb méretű projektekben tanácsadás valósul meg. 2007-ben a nem banki mikrohitelezési programok tartoznak még ide, aminek az a, amelyeknek az a célja, hogy maximalizálni tudjuk a hatást. A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozva vonatkoztatva pedig az Európai Bizottság egy partnerséget hozott létre az Európai Beruházási Bankkal, és ezzel öm, közös, illetve alapspecifikus tanácsadást is kiadnak a teljes ciklusra vonatkozólag. Harmadik szerep, egyfajta analitikai szolgáltatás, illetve tanácsadás, és ez a fajta szerep a különböző programozási időszakok alatt egyre szerteágazóbbá vált. Ezen belül a 2013-ig tartó időszakban különböző eh, kezdeményezések láttak eh, napvilágot, ilyen például a Jeremy kezdeményezés, de a városfejlesztési eh, kezdeményezésre is utalnék, amely a Jessica nevet viseli. Ezen kívül a kötelező érvényű pénzügyi segítségnyújtás, amelyben most már az EBB is részt vesz, módszertan kidolgozásán keresztül, illetve különböző felelősségi köröket kapott ebben az értékelési feladatok is benne vannak. A különböző tagállamok, illetve régiók, amennyiben kérik, egyfajta mandátummenedzsmentet is az EBB számukra nyújtani tud. Gondolok itt a városfejlesztésre, illetve a 2014-2020 közötti időszakra, vonatkozóak pedig új kohéziós politikai kezdeményezések, eszközök, például a KKV-kra vonatkozóan valósulnak meg. Nézzük most a pénzügyi eszközöket. Ezeknek a központjában állnak a pénzügyi intézkedések, ezek kifizetendő eszközök, lehetnek akár tőke jellegű, vagy garancia, illetve hitel eszközök, és ezeket különböző hitelezési programokkal kombinálva is indirekt vagy direkt módon, vagy az alapok, az úgynevezett holding alapokon keresztül is be lehet csatornázni. Itt főként az operatív programok különböző pénzügyi eszközök kombinált használatában mutatkozik meg. Láthatjuk azt is, hogy hogy néz ki a kohéziós politikában ez a szerep. Nos, hát ez növekvő tendenciát mutat. 570 millióról beszéltünk 1994 és 99 között, 1,3 milliárdra növekedett ez 2000 és 2006 között, 2007 és 2013 között 17 milliárdról beszélhetünk, és 2014 és 2020 között 24 milliárdos összegre teszik ezt a hozzájárulást. Ezen kívül az EBB egyre szélesebb körű szerepet kap a keretek, meghatározott keretek között, a kohéziós politika, strukturális politikák reformja óta. Nem voltak korábban olyan dokumentumok, amelyek arra mutattak rá, hogy a strukturális alapok végrehajtásában hogyan vegyen részt az EBB, de 2000-től 2006-ig nagyon hasonló volt a helyzet, azonban ekkor már voltak olyan szerepek, amelyek a különböző monitorozás illetve tanácsadási testületekben való részvételt fektették le. Ennél sokkal fontosabb szerepet kapott a pénzügyi eszközök megvalósításában a 2007-2013 közötti időszakban. Itt a mandátummenedzsmentre gondolok főként, hiszen ez egy új szerepkör volt, és aztán 2007 és 2013 között a Jaspersre és a Jessica-ra gondolok, amelyek szintén nagyon relevánsá váltak. 2014 és 20 között megint megváltozott a rendelet, és ebben a rendeletben az EBB különböző szerepeket kap a pénzügyi eszközök megvalósítására, valamint az európai szintű eszközök implementációja terén. A programokban fektet illetve a, a rendeletben lefektették a programok megvalósításában gyakorlandó szerepét az EBB-nek. Ezen kívül fontos strukturális alapok a biztonságnál, illetve a tagállamoknál az úgynevezett megosztott menedzsmentben maradnak továbbra is. Nézzük most a hatékonyságát, ennek a szerepnek a hatékonyságát, a kapacitás építés, illetve más szolgáltatások, tanácsadó szolgáltatások terén betöltött hatékonyságra gondolunk. Itt a Jeremy és a Jessica kezdeményezéseken keresztül fogom tudni ezt bemutatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mi tanulmányunk szerint az EBB és az EIF ajánlásait nem mindig valósították meg. Voltak olyanok, olyan hangok is, akik, amelyek azt mondták, hogy ez nagyon drága, és ugyanakkor a pénzügyi e-, eszközök megvalósításában egy harmadik szintet lehetett így elérni, a tagállamokat lehetett ellenőrzés alatt tartani, és konszenzus építés valósult meg ezzel a megközelítéssel kapcsolatban. Egy esetleges érdekütközésről is beszámolhatunk az EBB, illetve az IIF között a különböző megvalósíthatósági tanulmányok, illetve az ajánlások megfogalmazása terén. Itt talán kontextusban kellene megvizsgálni ezt a helyzetet. Úgy, azért ne felejtsük el, hogy Jeremy és a Jessica mindkettő kísérleti fázisban van, és ráadásul fontos azt is kimondani, hogy végül is a tagállamok azok, amelyek a struktúrákról döntést hoznak, arról, hogy hogyan valósítják meg ezeket a programokat, és a tagállamoknál marad az alapkezelés is természetesen nagyon sok értékelési tevékenységet kiszerveztek, és ugyanakkor az ex-ante, tehát előzetes ellenőrzések szintén kiszervezése kerültek. Nézzük a mandátum menedzsment hatékonyságát, illetve az ehhez köthető tevékenységekre vonatkozóan. Itt sajnos nagyon kevés adat áll rendelkezésre, rövid idő alatt begyűjtött adatokról van szó, tehát kevés tapasztalat van még emögött, úgyhogy keveset mondhatunk el erről. Ugyanakkor a tagállamok által beszolgáltatott adatok alapján az Európai Bizottság összeállított egy statisztikát 2014-re vonatkozólag, amelyből az derül ki, hogy a mm, megvalósítási arány alacsonyabb, de ettől függetlenül ez talán annak is betudható, hogy az EBB olyan tagállamokban is tevékenykedik, vagy olyan tagállamokban tevékenykedik főként, ahol a pénzügyi válság nagyon keményen mutatkozott meg, vagy esetleg nem olyan erős a programok megalapozottsága. Nagy kihívásokról van szó, és ez az EBB számára főként most jelentkezik először. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy az EBB, illetve az EIS belső adatai alapján 2015-ös évre vonatkozólag már jobb adatokkal tudnak szolgálni. A bizottsági összefoglaló jelentésből az derül ki, hogy az EBB és az e IIF közösen körülbelül annyit tesz ki, mint a nem EBB-hez köthető pénzügyi eszközök, illetve támogatások mértéke. Ez pedig bebizonyítja azt, hogy a menedzsment költségek magasabbak, ugyanakkor az úgynevezett holding fundok és a nem IIF-hez köthető tevékenységek, illetve szolgáltatások nem mindig hasonlíthatók össze, hiszen itt alacsonyabb, illetve magasabb kockázatú termékekről van szó, valamint ez nagyon nagy mértékben függ az ország specifikus környezettől is. A hitelezési tevékenységgel kapcsolatban az EBB-nek nagy, egyre nagyobb arány jut az Európai Uniós kiadások terén. Először a hitelállománya alapján a nemzetközi hiteli minősítő intézmények 3A kategóriába sorolták az EBB-t. Másodszorban azért ne felejtsük el, hogy itt egy közintézményre van szó, amelynek fő célja az európai célok, uniós célok megvalósítása. 2007 és 2013 között a teljes befizetések aránya az európai szociális, illetve gazdasági kohéziós politikához 147 milliárdra tehető. Itt a legfontosabb országok Spanyolország, Lengyelország, Portugália, Olaszország, Németország, Magyarország és Görögország. Ennek tehát nagyon nagy hatása van az európai gazdasági kiadásokra, és azért vannak olyan független tanulmányok is, amelyek azzal foglalkoznak, hogy milyen hatása van a kohéziós politikára az EBB hitelezési programjainak. Olyan programokról van szó, amelyek kohéziós politikával függenek össze. Itt ezzel kapcsolatban nincsenek agregált EU szintű adatok, tehát ezt nehéz számosítani. Most nézzük meg a tagállami válaszokból kiderült válaszokat. Jó szintű, illetve elfogadható szintűnek ítélik meg a tagállamok az EBB tanácsadásait, illetve szolgáltatásait. Négyes, egy ötös skálán kb. négyes pontszámot értek, e, ért el ez a bank. A az alapkezelésben egy kicsit alacsonyabb. Azt is megkérték, hogy különböző, hogy próbáljuk meg, meg ítélni, melyek azok a területek, amelyeken a legfontosabb tanácsadási szolgáltatásokat nyújtotta az EBB, itt tulajdonképpen a legfontosabb kérdés, ami felmerült, az az, hogy a társfinanszírozáshoz való hozzáférés, illetve az analitikai támogatás milyen mértékben járul hozzá a kohéziós politika céljaihoz. Hasonlóképpen a legnagyobb kihívásokat is kértük, hogy hogy határozzák meg. Itt a komplex szabályrendszer, illetve a pénzügyi rendelettel kapcsolatos jogszabályi háttér nehézségeit ítélték meg a legnagyobb problémának. Tehát itt alapvetően nem az EBB szerepéről van szó, ugyanis az EBB az, amely a pénzügyi rendeletet megalkotja, de ugyanakkor ennek hatása lehet arra, hogy az EBB-t a tagállamokban hogyan ítélik meg. Magasok a menedzsment költségek, illetve az implementációs költségek, ez megint csak nagy kihívás marad. Az EBB kohéziós politikában betöltött szerepének növekedése és a pénzügyi um, intézkedések igencsak technikai jellegű uh, nehézségei miatt hozzájárultak ahhoz, hogy az elszámoltathatóság, átláthatóság, illetve a vizibilitás hogyan alakulnak. Igen, magas uh, az európai intézményi rendszeren belül a függetlensége, autonómiája ennek az intézménynek, de természetesen nem független uh, a az uniós jogszabályoktól. Az elmúlt időszakban növekedett, javult az átláthatóságra vonatkozó rész, és például az aljelentések fontos innovációt jelentenek ezen a területen, ezzel az elszámoltathatóság, illetve az átláthatóság javultak. Ugyanakkor a transzparencia politikára vonatkozólag problémák is felmerülnek, főként a hitelek gazdaság, illetve szociális hatásának megítélésében főként. Átláthatóság, transzparencia, az Európai Beruházási Bank termékeiben. Nos, itt megint csak azt láthatjuk, hogy egy kicsit alacsonyabb megítélést kapott az EBB. Hogyha az Európai Parlament és az Európai Beruházási Bank közötti kapcsolatokat tekintjük át, nos hát itt a gazdasági és monetáris szakbizottság, illetve a Költségvetési Szakbizottság azok, amelyek éves szinten értékelik az EBB tevékenységét. További felügyeletről szeretnénk beszámolni az Európai, Bizot, az Európai Parlament részéről, azonban ez inkább csak adhok, adhok és részleges jelleggel valósul meg. Az egyik legfontosabb partner az EBB tevékenységével kapcsolatban az Európai Bizottság jelenleg, tehát a regi szakbizottság nem igazán tud, nem kap rálátást az EBB tevékenységére, és ez azért is van így, mert az EBB részéről egyfajta vonakodást lehet megállapítani ezzel kapcsolatban. Az adminisztrátorok és az EBB közötti kapcsolat is nagyon limitált, tehát egy sokkal jobb párbeszédre lenne szükség. Megemlítettem azt is, hogy nagyobb együttműködésre lenne szükség a KONT és az EKON szakbizottságon kívüli szakbizottságok részéről és is, mint például a REGI. Rátérve az EIB és a bizottság kapcsolatára, Nos, a bank statutuma rögzíti ezt az együttműködést. Az Európai Bizottság delegált az EIB igazgatott tanácsába egy tagot, a bizottság fő részvényese is az EIB-nek az EU nevében. A statutum 19. pontja értelmében a bizottságot tájékoztatni kell minden projektről és az EIB minden hitelezési tevékenységéről. A projekteket azonban ritkán kérdőjelezi meg a bizottság. Ez azt jelzi, hogy az EIB tevékenysége és a kohéziós politika finanszírozása eh, meglehetősen komplementáris, ez kiegészíti egymást, és eh, nem merültek fel vitás kérdések. Administratív szinten az EIB és a bizottság kapcsolata jelentős mértékben és pozitívan fejlődött, és mind a két intézmény pozitívnak ítéli ezt meg. A 2007 és 2013 közötti programozási időszakban az EIB és a DG Regi közötti kapcsolat kiegyensúlyozott volt, az EIB-nek több tapasztalata van a gyakorlati alkalmazásban, a pénzügyi eszközök tekintetében. Másrészt eh, az EIB egyre eh, többet tud, egyre jobban megérti a kohéziós politika végrehajtásának eh, az összetettségét. A 2013 közötti programozási időszakban a DJ Regi a számos ismeretet kicserélt egymással, és ennek segítségével mind a két intézmény kapacitása is bővülni tudott, illetve az egyensúlytalanságokat sikerült kiegyensúlyozni. Kölcsönösen tanult egymástól a két intézmény, még azért vannak kulturális különbségek, eltérő prioritások, és az eltérő prioritások időnként nehézségeket is okoznak. Az EIB számára a bizottság prioritásai fontosak a döntéshozatal szempontjából, hiszen a szakpolitikai célkitűzések megvalósításának kell mindenek előtt prioritást adni. Végül rátérnék a 2014 és 20 közötti, illetve az utáni programozási időszakra, ami a pénzügyi instrumentumok megvalósítását illeti. Még nem biztos, hogy hány ilyen pénzügyi eszköz lesz. Több tagállam szoros partnere az EIB-nek, és továbbra is ezt tervezi, 2014 után is. Mások tovább bővítenék a kapcsolatokat és olyan országokon a múltban az EIB nem töltött be fontos szerepet, mérlegelik azt, hogy növelik például Svédországban, Észországban, Finnországban, vagy néhány francia régióban az EIB tevékenységét. Nézzük meg a KKV kezdeményezést. Ez egy közös instrumentum, ennek az a célja, hogy szinergia hatásokat érvényesse, nem a meglévő nemzeti és EU szintű KKV támogatási programok között a központilag irányít, menedzselt, a COSME és a Horizont 2020 programok, illetve az esetleges nemzeti intézmények és magánbefektetők által lebonyolított programok között Fontos szerepet játszik az EIB a műveletek alakításában, támogatja a KKV intézményeket. A bizottság közvetlenül irányítja ezt a munkát. A részvevő tagállamok egy finanszírozási megállapodást kell, hogy kössenek az EIB-vel. Eddig kevesebben vették igénybe ezt a kezdeményezést, mint amire elő, eredetileg számítottak. Bulgária, Olaszország, Románia és még két tagállam már aláírták a megállapodást, váratlan Finnország is dönt arról, hogy csatlakozik a KKV kezdeményezéshez. A legfrissebb információk szerint kb. 1,2 milliárd forrás áll majd rendelkezésre, ami a, hát a 8,5 milliárdos ezen célra rendelkezésre álló forrásnak elég kis része. A parlament és a regi szakbizottság is egyre nagyobb figyelmet fordít a KKV kezdeményezésnek. Ami az FC-t illeti, az az EIB és az FC együttműködése azt jelenti, hogy az EIB rendszeres projekt eljárásán belül engedélyezni kell minden FC tevékenységet, átfogó szabályoknak kell megfelelni, és van beszámolási kötelezettség a parlament felé. A bizottság itt is kihangsúlyozta az FC és az EIV közötti komplementaritást, azért rámutattak többen is a különbségekre. Az FC célja inkább a hatékonyság és nem a méltányosság. A legfőbb aggály, a legfőbb szempont, hogy a legmegfelelőbb projekteket támogassák, és nem a regionális különbségek jelentik a fő kiinduló pontot, tehát nincs ilyen területi prealokációs szempont. Az FC finanszírozást maga az FC bonyolítja, és az esetleges konfliktus, ami a különböző jogi keretekből adódhat, szintén említést érdemel. És most átadom Johnnak a szót. Köszönöm. tudom összefoglalni a tanulmány legfőbb megállapításait és a prezentáció konklúzióit, valamint majd rátérek ajánlásokra is. Az első pont, amit már az előadás elején kollégám említett, az EIB kohéziós politikában betöltött szerepe bővült, regionális kölcsönnyújtási tevékenységtől most már elemző tanácsadói szolgáltatássá, építő szolgáltatássá nőtte ki magát, és ilyen módon jobban hozzájárul a kohéziós politika megvalósításához. Egy kérdés, amit az elején feltettünk, az volt, hogy az EIB tevékenysége eh, mennyiben támogatja a kohéziós politikát. Eh, itt eh, nehéz értékítéletet alkotni. A tagállamok körében végzett felmérés szerint az EIB szerepét nagyon magas hozzáadott értékűnek ítélik meg a tagállamok és különböző értékelések, amelyeket végeztünk, ezt támasztják alá. De ezek az értékelések alapvetően egyes konkrét programokat, mint a Jessica-t és a Jeremy programot vizsgálták. Az egyik probléma az, hogy nehéz teljes képet alkotni az, arról, hogy az EIB-nek milyen a hozzájárulása, e, az egész kohéziós politikával kapcsolatban betöltött szerepe kapcsán és nem tudunk még teljesen átfogó képet alkotni erről. Három kérdést tettünk fel. Az elszámoltathatóság, láthatóság és kapcsán és a transzparencia kapcsán. A tagállamokban végzett felmérések azt mutatják, hogy ezeket eltérő mértékének ítélik meg a tagállamok. Nagyon fontos az is, hogy jobban meg kellene érteni ezt, és ez rendszer szintű értékelés, vizsgálat, elemzés kellene. A jelentésben ajánlásokat is fogal, megfogalmazunk ezzel kapcsolatban, négy kategória kapcsán. Egyik a teljes alapos vizsgálat, illetve az, hogy jobb megértésre lenne szükség. Ami a szisztematikusabb vizsgálatát, illetve annak, hogy az EIB-nek milyen szerepe van a kohéziós politikában. Először is azt kell vizsgálni, hogy az EIB a 2015-ös bizottsági vélemény alapján mennyien, milyen mértékben folytatott kiemelt tevékenységet a kohéziós politika célkitűzéseinek az elérése érdekében. A formális ellenőrzési funkció mellett azt tartanánk fontosnak, hogy jobban meg kellene, hogy értsek az európai, többi európai intézmény, hogy mit csinál az EIB. Ehhez elmélyültebb párbeszédre lenne szükség az EIB és az Európai Parlament között a kohéziós politikáról. A bizottságot is és az EIB-t is meg lehetne erősíteni több politikai szintű intézkedésével, a regi szakbizottság irányítása alatt. Jó lenne, hogyha többször meghívnák az EIB-t a parlamentbe, hogy beszámoljon az eredményekről, például itt a Regi Szakbizottság előtt. Harmadik dolog, administratív szinten lenne szükség szemináriumok, workshopok rendezésére, hogy de jobban láthatóvá váljon az EIB tevékenysége, több ismeret legyen, és az intézmények is kötelezzék magukat. Részletesebb tanulmányokra lenne szükség, ez a negyedik pont a kohéziós politika megvalósításáról. Azután releváns know-how-ra rendelkező eh, munkatársakat kellene felvennie az EIB-nek, és végül saját kezdeményezési jelentéseket kellene készítenie, amelyben taglalná azt, hogy mi az EIB szerepe a kohéziós politikában. Végül Ugye minden kutató amellett szokott érvelni, hogy több kutatásra van szükség. Itt most olyan területeket határozzunk meg, ahol valóban több kutatásra lenne szükség, mert még nagyon sok a hiányosság, és több vitára lenne szükség, nem csak a parlamentben, a regiszakbizottságban, hanem tágabb körben is, az egész kutatói közösségben, mert eddig még nem figyeltek nem szentetek ugyanakkor a figyelmet az eib mint a többi EU intézménynek. Emellett azt is megfogalmaztuk, hogy az EIB fontosabb szerepet kapjon a kohéziós politika mm, programjainak a megvalósítási ciklusában, itt a e, programok kiválasztása, monitorozása, értékelése kapcsán. Több kutattamú munkára lenne szükség az EIB e, hitelezési tevékenységével kapcsolatban. Ez e, sokszor ilyen kevert finanszírozást jelent, és a kohéziós eszközökből finanszírozott programok esetében sokkal több forrásból történik a finanszírozás, ezt még lenne mit kutatni. Végül meg kellene vizsgálni ezt is, hogy az FC hogyan járul hozzá a kohéziós politikához. Szükség lesz lenne arra is szerintünk, hogy vizsgáljuk meg alaposabban az FC hatását, tehát részletesebben meg kell nézni azt, hogy ez milyen hatással van a kohéziós politikára. Nagyon köszönöm ezt a részletes beszámolót és tájékoztatót. Most pedig, kedves kollégák, önöké a szó. Már egy név, egy asszony neve van a listámon, és utána név Van Nisztelrooy úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tanulmány ismertetését és magát a tanulmányt is. Miután elemezték, hogy milyen helyzet a tagállamokban, önök is azt a követést vonták le, hogy az EIB tevékenységét jobban meg kell ismertetni és az Európai Parlamentet is jobban bele kell vonni az EIB tevékenységébe. De meglepett, amikor én azt mondta, hogy nincs áttekintés a kohéziós politikában a társfinanszírozásról, a projektekről, pedig erre mindenképpen szükség lenne. Sőt, ennél többre lenne szükség, ugyanis most, amikor a kohéziós politikáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy jobban össze kell kapcsolni, jobban kell koordinálni a kohéziós politikát és a környezetvédelmi, közlekedési, vidékfejlesztési, városfejlesztési és a többi politikát az Európai Unió szintjén. És az EIB-nek eh, mi a szerepe? Az összes szakpolitika megvalósításában, ez is nagyon fontos eh, minden egyes tagállamra lebontva is. A gazdaságpolitika kontextusában látni kell azt is, hogy milyen korlátokba ütköznek a tagállamok, hiszen a kölcsönöket beszámítják az államadóságba, és ezért lenne szükség nagyobb koordinációra a tagállamok és az EU szintjén is, hogy valóban maximalizálni tudjuk a források eredményességét, a felhasználás eredményességét. De a koordinációra és a gazdaságpolitikához való összekapcsolására lenne, nagyon nagy lenne szükség. A KKV-kat illeti sok esetben a KKV-k kapnak az EIB-től garanciát a kölcsön mögé, de végül is mégsem veszik fel a kölcsönt az országukban uralkodó mm, piaci viszonyok miatt, mert fragmentálódott a piac, és az EIB-nek pont az lenne a feladata, hogy korlátozza, vagy semlegesítse ezt a piaci széttöredezettséget, és a általán nyújtott kölcsönnel lehessen ezeket a problémákat leküzdeni. De hát sokszor, mint mondtam, az EIB garanciát le se hívják, illetve a kölcsönt a gyakorlatban nem veszik föl a KKV-k az adott országban uralkodó speciális sajátos viszonyok miatt. Ezzel változtatni kellene, jó lenne, hogyha az EIB közvetlenebbül lehetne jelen több piacon is. Köszönöm szépen, Fanny Sztároly úr. Köszönöm. Nagyon nagy átfogó, pont került a napi rendünkre. El kell gondolkoznunk arról, hogy mit kezdjünk a következtetésekkel, és hogyan foglalkozunk ezzel a mindennapi munkákban, mert ez egyszerre túl nagy falat volt, hogy most rögtön itt mindent megemészünk. Ezt én így érzem. De nagyon fontos ez, hiszen az Európai Bizottság ugye minden nap ezt, azt visszhangozza a Twitteren és mindenhol keresztül, hogy az EIB, az EU Bizottság, FC, ezt halljuk minden nap, most ez a, ezeknek, a, ezeknek a nagy narratívája. A projekteknek már nem adnak vissza nem térítendő támogatást. Ez elmúlt lehet, hogy én látom rosszul a dolgot, de nagyon figyelmesen hallgattam, amit, hogy az Európai Bizottság mit ismételget. Persze majd a bizottság véleményét is meghallgatjuk a jelentésről később. Nagyon fontos tehát, hogy erről itt beszéljünk. Mi a kapcsolat az EIB-nek a parlamenthez, illetve a regi szakbizottsághoz? Hát ez egy elég furcsa viszony. Hogyha figyelmesen ö, hallgat, vagy nagy, odafigyeltünk arra, hogy mi az FC-vel kapcsolatos vitákban mi hangzott el, ugye mi vagyunk a felelősek, nekünk kell kitalálni, hogy ez hogyan működik, és azután meg azt hallottuk, hogy az EIB felelős. Ők felelősek, hiszen ott van a governing board, ott vannak a szakértők, mindenki, minden tudás ott van. És aztán most ön eljön ide hozzánk, és azt mondja, hogy a regi szakbizottság és az EIB közötti hát kapcsolat nem igazán világos. Hát, te jó Isten! Ez, hát ez benne kell, hogy legyen az egész architektúrában. Mi vitatkozunk például a 60.3 eh, jelentés kapcsán a teljesítésről, és hát nem ugyanúgy vitatjuk meg azokat a kérdéseket, amelyekről, amelyeket ön beszélt, elszámoltathatóság, transzperencia látható, jól láthatóvá tétel. Hát mi a különbség, hogyha arra számít, vagy azt akarja, hogy mi ugyanolyan módon ellenőrizzük a dolgokat, akkor ezt is ugyanígy kellene kezelni. A Regid egy delegációval ellátogatott Antalusiába, Valenciába, és ott láttuk, hogy hát 100 millió, több sok 100 millió euró párolgott el, füstölgött el különböző regionális programok keretében. Egyszerűen eltűzött a pénz, hogyha EIB irányítása alatt van, akkor jobb a helyzet? Nem, úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy nagyon sok vitát kellene lefolytatnunk az EIB-vel. De hát rendszeresen ugye nem szerepel ez a napi rendünkön, és igaza van, ismét vissza kéne térni erre. De hát elég nagy a távolság, ez így alakult a mi munkánk között, ugye mi ellenőrizzük a kohéziós politikát, illetve az EIB eszközei között. Az EIB, tudjuk, rengeteget investál a kohéziós politikába, különösen a konvergencia országokban, és erről nem sokat tudunk, pedig nagyon csak ezek a források, ezek a kölcsönök, a politikai célok megvalósításában. Elhangzott, hogy lassú az abszorpció. Hát ezt nem értem. Hát hogy ha, ha valakinek önöknek kellene értenie, hogy mi ennek az oka, hogy most lassult le az abszorció a korábbiakhoz képest, vagy pedig azért van ez így, mert megváltoztak a, megváltozott a piac. Ugye a kölcsön hitel kamatok radikálisan csökkentek. Ha összehasonlítanánk A évet B a jelenlegi időszakkal, hogy piaci kamat mekkora volt. Nos, hát sokszor a piaci kamat most alacsonyabb, mint az EIB-nél. Ezt hallom, hogy egyszerűen nem versenyképesek az EIB kamatai, és ezért nem akarnak az EIB-től kölcsönt fölvenni. Így nem tud hozzájárulni igazából a kohéziós politikához a gyakorlatban. Úgyhogy néhány ponttal kapcsolatban még több információt kellene, hogy kapjunk ön, önöktől, és általában is nagyon fontos azért, hogy most megvan ez a jelentés, és ezt a, a 63 cikk kapcsán, is más vitákhoz is hozzákapcsoljuk itt a szakbizottságban. Amit elmondott, hogy különbségek vannak a tagállamok között, nyilván itt nem kötelezettség, például a KKV kezdeményezés alkalmazása, erről szabadon dönthettek a tagállamok. Úgyhogy testre szabottan kell eldönteni, hogy valamelyik instrumentumra szüksége van egy országnak, vagy sem. Persze nagyok a különbségek a tagállamokban, azt meg lehet vizsgálni, hogy egyik ország miért él a lehetőséggel, vagy alkalmazza ezt az eszközt, a másik, vagy miért nem. Még egyszer nagyon jónak tartom, hogy elkészült a jelentés, ez alapvető fontosságú, a regi fontos szerepet játszik, és remélem, hogy a többi parlamenti szakbizottság is követi majd az önök ajánlásait. Én mindenképpen így teszem, teszek, hiszen az EIB a következő években és az ilyen típusú pénzügyi instrumentumok a jövőben egyre fontosabbak lesznek, és ezeknek a megértésében segít mindenképpen az EIB. Uh, yes, Madame Damato. Köszönöm szépen. Damato asszony kért szót, majd Miss Vana. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy idejöttek, elmondták ezt a prezentációt, és természetesen mindannyian szeretnénk még elolvasni ezt az anyagot, és részletesen végig gondolni, már csak azért is, mert az Európai Parlament 43 ezer eurót költött erre a tanulmányra. Úgyhogy, ami a tartalmi kérdéseket illeti, a következőket szeretnénk elmondani. Úgy gondoljuk, hogy az átláthatóságról nem mondhatunk le. A definíciók és a kritériumok kiválasztásából kiindulva nem tudom mennyire lehet az EBB európai kohéziós politikában betöltött szerepét számosítani, és ezeknek a finanszírozásoknak a gazdasági és szociális hatását számokban kifejezni. Bizonyos tagállamok esetében az EFSI és az EBB finanszírozásával kapcsolatban inkább, mint hogyha hátrafelé néznének, itt főként a gáz, földgáz, kőolaj, kőolaj finomító üzemek, aztán a dekadens acélgyárak támogatása jut sok mindenkinek eszében, például az én hazámban is ez történt. De van itt azért más is, miután itt az EFSI belül továbbra is az emberi egészség, illetve a környezetvédelem ellenében ható projektek jelennek meg, gondolok például az atomerőművekre, és hol van egyébként a körforgásos gazdaság szerepe ezekben. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi programozási időszakban az EBB és az Európai beruházási alap az Európai Bizottsággal együttműködésben fog kialakítani a hagyományos finanszírozási eszközök mellett új finanszírozási eszközöket. Nem vagyunk biztos, biztosak benne, biztosak vagyunk benne, hogy itt nem egyfajta kreatív finanszírozási rendszerek kialakításáról van szó, amelyek a kávék ellenében hat. Azért ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Számvevőszék is azt kérte, hogy az Európai Bizottság az tagállamok szintjén összehasonlíthatóságot kért, és szerintem ezt az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban is kérhetjük. Tehát itt monitorizásra van szükség, nagyobb átláthatóságra a projektek kiválasztásával kapcsolatban. Olyan projekteket kell kiválasztani, amelyek valóban hosszú távon működnek, és ugyanakkor az egészséget, illetve a környezetet nem károsítják. Thank you very much. Köszönjük szépen. Vána asszony? Ő lesz az utolsó felszólalónk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a tanulmány bemutatását. A kérdésem abba az irányban mutat, amiről Demátó asszony is beszélt, a hitelezés hatékonyságáról és a támogatott projektek igazi eredményeiről szeretnék többet hallani. El tudnám mondani konkrétan, hogy az EBB működése hozzány, hogyan járul hozzá az Európa 2020 stratégiai céljának eléréséhez. A 9-es oldalon például volt egy számadat a gazdasági és társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásról. Talán a többi 2020-as célkitűzésről is vannak számadatok, Gondolok itt az oktatásra, a kutatásra, a munkaerőpiacra, és így tovább, hiszen számunkra nem csak a, a dolog kvantitatív, tehát számszerű oldala érdekes, hanem a kvalitatív, tehát minőségi mutatók is lényegesek. Tudom, beszélt arról, hogy ezen a területen hiányoznak az agregált adatok, mégis jó lenne tudni, hogy a minőségi vetület hogyan néz ki, főként ami a 2020-as célkitűzéseket illeti. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Tomás de Betön úr. Nem tudom, jól ejtettem el a nevét, mondja az elnök asszony. Talán sikerült többé-kevésbé eltalálni. Kérje szót? Igen, köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés hangzott el. Mi is önökhöz hasonlóan három nappal ezelőtt kaptuk meg a tanulmány tervezetét, végső változatát, ezért nem tudtuk megnézni részletesen a szöveget. Az ajánlásokhoz például és a konklúziókhoz nem volt hozzáférésünk az utolsó pillanatig, ezért nagyon nehéz lenne elmondani azt, hogy mi hogyan látjuk a tanulmány eredményeit. A mai előadás alapján annyit mondhatok, hogy mi is látjuk, milyen kihívásokkal közködünk az EBB csoporttal való együttműködés területén. Próbáljuk ezeket kiküszöbölni, legalábbis nagy részüket, de látható volt az is, hogy vannak sikerek. A Jessica, a Jeremy, a Jaspers és más egyéb kezdeményezéseket említenék ehelyütt, ezek mind technikai támogatást nyújtanak a tagállamoknak és a régióknak, segítenek a finanszírozási eszközök továbbfejlesztésében, illetve segítenek a kohéziós alapokból származó pénzek segítségével bizonyos projektek végrehajtásában. E, ezen a ponton tehát ennél többet sajnos nem igazán tudok mondani a tanulmányról. Alaposan meg fogjuk vizsgálni a tényeket és az ajánlásokat, és talán majd egy későbbi időpontban bővebben is szót tudok ejteni ezekről. Köszönöm. Köszönjük szépen, remélhetőleg az Európai Beruházási Bankkal tartandó egyeztetésünkön itt a regi szakbizottságban majd többet tud mondani, hiszen az a terv, hogy gyakrabban meghívjuk ide az Európai Beruházási Bank képviselőjét, az EFSI vezetőségének képviselőjét, Úgyhogy jó lenne, hogyha akkor majd többet tudna mondani. Most pedig eh, szeretném megkérni Bachter urat, hogy eh, reagáljon a megjegyzésekre, válaszoljon a kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket és a különböző egyéb megjegyzéseket is. Megpróbálok mindenre kitérni, és a kollégám majd kisegít, hogyha nem tudnék válaszolni egy-egy kérdésre ami az EBB más szakpolitikákra való hatását illeti, illetve az Európa 2020 stratégiai célkitűzéseit. Ezek fontos kérdések, ugyanis közvetetten kiadnak a, kihat az EBB tevékenysége kohéziós politikára, például a az Európai Összekapcsolódási Facilitásban vállalt szerep miatt és más egyéb területeken végzett tevékenység miatt és Nem tudjuk egészen pontosan megmondani, hogy milyen hatással kell számolni, és ez nagyon frusztráló, amikor megpróbáljuk megállapítani azt, hogy az Európai Beruházási Bank hogyan befolyásolja a kohéziós politikát. A dolog bizonyos vetületei részben ismertek, de egy átfogó képet egyelőre nem tudunk nyújtani erről. Tudjuk mi az input, de nem tudjuk még a pontos eredményet. Ami az egyes eszközök felhasználásában megmutatkozó problémákat illeti, gondoljunk itt a hitelekre, garanciákra, hasonlókra. Ezt fontosnak tartom, fontos kérdésnek tartom, és talán kapcsolódik ahhoz, amit Van Roy úr mondott. A finanszírozási eszközök kiemeléséről szemben a támogatásokkal. Nem sokára várható egy tanulmány, amely némileg mérleget von, ismerteti a jelenlegi helyzetet, azzal kapcsolatosan, hogy a finanszírozási eszközök milyen hatást gyakorolnak. A fő üzenet itt azt hiszem az, hogy a finanszírozási eszközök nem szüntetik meg varázsítésre az összes tapasztalható, eddig tapasztalt problémát. Tulajdonképpen egy csomag részeként, egy eszköztár részeként kell ezeket kezelni. Emellett a támogatásokra is szükség van, amelyek esetleg bizonyos feltételek mellett hasznosabbak, eredményesebbek lehetnek, vagy pedig bizonyos kedvezményezettek esetében is. Ami a finanszírozási eszközök hatékonyságát illeti, kulcsfontosságúnak tűnik, hogy különböző támogatás, egy támogatási rendszer tágabb kontextusában kell őket látni. Az alkalmazásuk kontextusa tehát kulcsfontosságú. Ami a kiválasztott projektek minőségét illeti, A rendelkezésre álló információk értékelése alapján azt mondhatjuk, hogy a finanszírozási eszközök alkalmazásában, illetve az EBB tevékenységi körei között bizonyos feszültség mutatkozik. Az EBB-nek nyilván kereskedelmi céljai vannak, hiszen egy bankról van szó, a finanszírozási eszközöknek is megvan a maguk célja, és a regionális politika és kohéziós politika is bizonyos célokkal rendelkezik, ezen célkitűzések között pedig adott esetben feszültség alakulhat ki. Így igen bonyolult a helyzet, főként válsághelyzetben. Nem mindig világos, hogy a regionális célkitűzéseket sikerült-e elérni, illetve a regionál politikai célkitűzéseket sikerült-e elérni. Amit Damato asszony mondott, a folyamatos monitoringról nagyon fontos. Nincsenek olyan adatok, amelyek azt támasztanák alá, hogy a finanszírozási eszközök kedvezőbben hatnak a munkaerőpiacra, a beruházásokra, a produktivitásra, azaz termelékenységre és az innovációra. Tudjuk, hogy bizonyos esetekben van ilyen kedvező hatás, de nem bizonyítható EU-s szinten ez a kedvező hatás. Ez részben amiatt van, hogy a finanszírozási eszközök nem régiben kerültek bevezetésre bizonyos kontextusokban, ezért további monitoringra van szükség. Talán a kollégám kiegészíteni az elhangzottakat. Igen, köszönöm szépen. Egy dolgot fűznék hozzá ahhoz, amit Van Nistelrooy úr mondott, a vártnál alacsonyabb abszorpciós rátáról ami a KKV-kat illeti. A tanulmányban több lehetséges magyarázatot is felvonultatunk. Egyrészt a tagállamok úgy érzékelik, vagy legalábbis aggódnak amiatt, hogy az allokált FC finanszírozás egy részétől elesnek. Ez a történet egyik oldala, lehet, hogy ezért alacsonyabb az abszorpciós ráta a vártnál. Egy másik fontos dolog az, hogy viszonylag későn került be a tárgyalási folyamat során a szövegbe a 39-es bekezdés, ami azzal jár, hogy néhány operatív program már előre haladott szakaszban volt, bizonyos döntések már megszülettek, a KKV kezdeményezés viszont egy külön operatív programot követel meg, ami viszont megköveteli azt, hogy az allokált pénzeket újra csoportosítsák. Ez bizonyos esetekben politikailag nagyon nehéz kérdés lehet. Ebben a kontextusban kell látni az 1,2 milliárdos összeget, Mindeközben bizonyos országokban a gazdasági helyzet is számottevően megváltozott. Nem igazán a várakozásoknak megfelelően alakult a helyzet. Úgyhogy több magyarázat is szerepel a szövegben ennek a magyarázatára. Nagyon fontos tehát összességében a kontextus. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönjük szépen a tanulmány bemutatását, köszönjük magát a tanulmányt is de azt gondolom, mindenképpen többi időre lesz szükség, hogy még egyszer tüzetesen átolvassuk a szöveget, és remélem, hogy az LBB-vel, a következő látogatásuk alkalmával is nagyon gyümölcsöző egyeztetéseink lesznek, adhok találkozók alkalmával, vagy itt a regiben. Nagyon szépen köszönöm, és a következő napi rendi pontunkra térnék át, az Alpok régióra vonatkozó Európai Uniós stratégia. A makrorégiókra vonatkozó EU-s stratégiák, úgy mint az Alpok régióra, a Duna régióra és más egyéb régiókra vonatkozó stratégiák, a területi együttműködés nagyon fontos stratégiájává váltak. Az Európai Bizottság A tanács 2013-ban megfogalmazott kérésére reagálva javasolt egy Alpok régióra vonatkozó stratégiát, amely a gazdasági növekedésre, a mobilitásra és a konnektivitásra, valamint a környezetvédelemre és energetikára vonatkozna. Szeptember 17-én úgy döntött a szakbizottságunk, hogy egy nem jogalkotási saját kezdeményezésű jelentést készít az Európai Bizottság vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatosan. Bresso asszony áprilisban fogja a jelentés tervezetét bemutatni, és valószínűleg júniusban fogunk a szöveg végső változatáról szavazni. Öt óráig van körülbelül időnk ma, hogy ezt a témát megvitassuk. Bresszó asszonynak adom meg a szót, hogy mutassa be a gondolat, mondja el gondolatait a jelentéssel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, és ahogyan ön is emlékeztetett rá, az a kezdeményezés, amely az Alpok régióban született 2011-ben, végül is 2013. decemberében kapott végső formát, és a bizottság 2015-ben cselekvési tervet dolgozott ki, és nem olyan régen decemberben pedig az Európai Tanács is elfogadta, és hivatalosan is útjára indították ezt a programot, ezt a kezdeményezést Szlovéniában június 25-én és 26-án és ez pedig a negyedik makroregionális stratégia az Európai Unióban. Én úgy gondolom, hogy mindannyian emlékszünk még a korábbi programokra, a Balti-tengeri, illetve a Dunai régióra vonatkozólag, valamint a Jón-tengeri régióra vonatkozólag, minden esetre ezek fontos kezdeményezések, eh, hiszen eh, hosszú időn keresztül megosztott volt eh, az európai földrész, és ezért szerettük volna, hogyha újra tudjuk megtölteni ezeket a kezdeményezéseket tartalommal megtölteni. Én úgy gondolom, hogy itt a területi kohézió az egyik legfontosabb cél, tehát ezek a programok ebbe a célba illeszkednek bele, és most talán nagyobb vagy pontosabb definíciókra van szükség Európai Uniós szinten is ezekkel a célkitűzésekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ma a jelenlegi helyzetből fakadóan ezeket integráltabbá kellene tenni, ezeket a kezdeményezéseket integráltabbá kellene tenni, hiszen jelenleg csak kormányközi szinten működnek, és így is fogadják el őket. Tehát itt a módszertan egészen más, mint a rendes európai jogalkotási folyamatban megszokott. Én úgy gondolom, hogy tovább kellene erősíteni azt a potenciált programozási szempontból, stratégiai szempontból, hiszen itt egy bottom-up építkezésről van szó, ezt tovább kell erősíteni, hiszen ez beleilleszkedik abba a képbe, amit az Európai Bizottság is szeretne előmozdítani, de az Európai Bizottság részéről mindig inkább egy top-down megközelítés volt a jellemző, tehát egyfajta stratégiai kiindulás, de felülről vezérelt. Most viszont pont fordítva történik mindez, alulról táplálkozó kezdeményezésekről van szó, és ez fontos hangsúlyozni is. De ezen kívül én úgy gondolom, hogy miután itt egy intézményi kérdés is felmerül, jó lenne, hogyha az Európai Bizottságot jobban be tudnánk vonni ebbe a folyamatba, tehát a makrogazdasági vagy makrorégió stratégiák kialakításánál már az elején be kell vonni a bizottságot, programozási szempontból is, de aztán a következő implementációs, koordinációs fázisokban is a bizottság jobban nyomon kellene kövesse ezeket, és aztán be kellene illeszteni ezeket a külön stratégiákat az európai kohéziós politikákba. Ezen kívül a jövőben az Európai Parlamentet is formálisan be kellene vonni ebbe a folyamatba, hiszen társjogalkotóként már a programok elindulásakor is ott kellene legyen, de a monitorozásban és az értékelésben is fontos szerepet kellene neki adni. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ilyen fontos fejlesztési stratégiák most már 300 millió szeméről van szó, itt a négy nagy stratégia ennyi lakost ölel fel. Tehát ezek mindenképpen az uniós forrásokból is táplálkozhatnak majd a jövőben, ezért fontos lenne azt garantálni, hogy ez a fajta hatalmas fejlesztési potenciál ne kerüljön a demokratikus ellenőrzés hatása alól ki. Tehát itt konkrétan az Európai Parlament szerepére gondolok, hiszen mi vagyunk a demokrácia letéteményesei. Ezért ezen el kellene gondolkodni, és máshogy kellene a eljárást meg határozni, jobban kellene koordinálni a többi uniós politikával is, és miután elképzelhető, hogy lesznek még további javaslatok is, ezért kellene egy olyan jogalkotási aktust megfogalmaznunk, amely kontextusba helyezni ezeket a kezdeményezéseket. Mint ahogyan tudjuk, egészen mostanáig inkább úgymond negatív értelemben kerültek ezek definiálásra, de miután itt alulról táplálkozó nagy kezdeményezésekről van szó, azért itt fontos lenne a definíciós munka kialakítása is, a szubszidialitás elvének figyelembevételével, hiszen amennyiben igaz az, hogy egészen mostanáig a nemzeti hatóságok részéről jött ez a fajta kezdeményezés, de egyébként azért az uniós oldalról is. De én úgy gondolom, hogy ezt a szerepet most inkább koordinációs szempontból kellene kamatoztatni, hogy a projektek megvalósítása regionális és helyi szinten valósuljon meg, hiszen neki kellene, őket kellene előtérbe helyezni az ilyen alulról építkező területi projektek megvalósításában, mert különben a tagállami és az intézményes, tehát az uniós szintű intézmények túl messze vannak már ezektől a helyszínektől, és szeretnék elkerülni azt, hogy ne valósuljanak meg konkrét kezdeményezések. És nekünk öregi szakbizottságként el is kellene ezen gondolkodnunk szélesebb körben, meg kellene hallgatni a különböző stratégiákban elért eredményeket is az Alpok stratégia egy olyan kontextusban érkezik, amelyet a különböző együttműködési formák fémjeleznek, az interreg programokra gondolok, a különböző területi együttműködési programokra, és rengeteg más kezdeményezése, hiszen itt egy történelmi együttműködési területről beszélhetünk, vagy térségről. Itt nem csak egy stratégiáról van szó, amely csak az Alpok hegyvidéki területeire vonatkozik, hanem nagy városokra is, olyan városokra, amelyek számára, amelyek az Európai Unió talán legfejlettebb területeit jelentik. Körülbelül 70-80 millió személy esik egyébként az Alpok régió területére. Tehát megint csak egy olyan területről van szó, amely bizony egész Dél-Európára kisugározhatná jótékony gazdasági haté- hatásait. Tehát én úgy gondolom, hogy itt most a hegyvidéki területeken kívül tovább kell gondolnunk ezt a helyzetet, és be kell vonnunk ebbe a folyamatba nagy európai városi területeket. Tehát nagyon fontos lenne ezt a kétfajta aspektust figyelembe venni, mert egészen más a helyzet jelenleg a hegyvidéki területeken, hiszen a klímaváltozás például a magaslati területekre nagyon nagy hatással van, és egészen más a helyzet a hegyvidékek lábainál, az alföldi területeken fekvő városok esetében, ugyanis ott nagyon gyakran erős ipari koncentráció tapasztalható, és hát ezzel kapcs- és az ezzel kapcsolatos problémák a jellemzőek. Én úgy gondolom, hogy ma nekünk az a feladatunk, hogy ne a részletekbe bocsátkozzunk a három pillérrel kapcsolatban, amelyről itt szó esik. A mai jelentésem célja az lesz, hogy egyrészt gondolkozzunk el azon, hogy milyen intézményi keretekbe kívánjuk mindezt megvalósítani, hogyan lehet a régiókat és a nagy területi egységeket helyzetbe hozni az Alpok régiójában, és másodszorban pedig szeretnék kiindulni abból a három pillérből, amelyekről itt olvashatunk, vagyis javítsuk a az Alpok régió versenyképességét, kohézióját, másodszorban a hozzáférhetőség és az összekapcsolhatóság, konnektivitás azokban, azokon a területeken, ahol gyakorlatilag a hegyvidéki szerpeltineken állandóan elveszítjük a mobiltelefon kapcsolódásunkat, de gondolhatnánk akár csak a szupermarketek ellátására is, hiszen itt gazdasági kérdésekről is szó van, itt ezek fontos kérdések, ezeket garantálni kell annak érdekében, hogy a terület működőképes maradjon. A harmadik pillér pedig a kulturális és természeti erőforrások kincsek megőrzése. Itt az Alpok-hegységben nem csak a természeti erőforrásokról van szó, hiszen az európai lakosság nagyon régóta az Alpok térségében, az Alpok alja térségében él. Tehát ezen három pillérrel kapcsolatban nem kell nekünk most a programozási feladatokat elvégeznünk, hanem inkább értékelnünk kellene azt, hogy hogyan lehetne ezt a fajta fejlődést biztosítani olyan politikákon keresztül, európai szinten, amelyek lehetővé teszik ennek a programnak a megvalósítását. Attól függetlenül, hogy nincsenek további források, ez nem jelentheti azt, hogy például a már létező regionalizált európai programokban, vagy más programokban is, gondoljunk akár a kutatási, energiaprogramokra, vagy a mezőgazdasági programokra, tehát nagyon sok területen vannak ilyen programok, nem lehet elképzelni azt, hogy ezeket ne lehessen valamilyen formában bevonni ennek a stratégiának a szolgálatába, hiszen itt most nem csak a lemaradás fokáról van szó gazdasági szempontból, mert nem, ez nem csak gazdasági kohéziós kérdés, hanem olyan strukturális kérdéseket is felvethetünk itt, amelyeken nem lehet változtatni, egész egyszerűen földrajzi okoknál fogva, de mm, ezeket azért figyelembe kell venni mégiscsak el kell gondolkodnunk azon is, hogyha nincsenek is további források, de azért talán ki lehetne alakítani szinergiákat vagy koncesziókat a meglévő európai források esetében, amelyek ezen területekre összpontosíthatóak. Látom, hogy ön már most is ferde szemmel néz rám. Nos, hát nincsen túl sok időnk, ez igaz. Lehet, hogy egy picit sokat beszéltem, úgyhogy nem tudok most a részletekbe bocsátkozni, de mégiscsak én úgy gondolom, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy ezek a makroregionális stratégiák hogyan illeszthetők be jobban a meglévő európai regionális politikába, és általában az Európai Uniós politikákba. Tehát, hogy itt most ne csak nagy, gyönyörű virágok nyílását lássuk, amelyek aztán hamar elhervadnak, mert senki sem táplálja, öntözi őket. Oda kell figyelni ezekre a szép kezdeményezésekre, és táplálni, segíteni kell a kibontakozásukat, hiszen ezekről döntés is született már, mert különben azt, kocká, azt kockáztatjuk, hogy ilyen tiszavirág életű szépségeket fogunk csak látni. Ezért én úgy gondolom, hogy ma egy ilyen fajta gondolatmenetben kell gondolkodnunk, tehát integráljuk a makroregionális kezdeményezéseket, az meglévő európai kezdeményezésekkel, programokkal, és természetesen a jelentésemben majd mindenképpen sokkal részletesebben foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, a különböző stratégiákra lebontva azt. Köszönöm. Thank you. Thank you for... Köszönöm szépen. Nem akartam félbeszakítani, de a mai vitánknak valóban ez a központi része ma, nevezetesen, hogy ön mit gondol erről a jelentésről, milyen kontextusban látja ezt a jelentést, ezt a témát. Most érdekes lenne meghallgatni az árnyék jelentéstevőket. Jakovcsics úr készen áll, ha jól láttam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindjárt az elején szerettem volna elmondani, hogy jó, tíz éve ismerem már Bresso asszonyt, tudom, hogy Piemont régiójának elnökeként milyen szerepet töltött be, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy egy nagyon jó jelentést készített, ismeri a régiót, ismeri a helyi adottságokat, tudja, hogyan néz ki ez a régió, és tisztában van azzal, hogy az alpesi régió milyen problémákkal szembesül. Két dolgot szeretnék kiemelni abból, amit elmondott. Egyrészt maguk a régiók kezdeményezték ezt a stratégiát, hasonlóképpen az Adriai tengeri, Jón tengeri kezdeményezés is néhány Adriai régióból indult útjára. Ez azt jelenti, hogy ezek a stratégiák közvetlenül tükrözik azt, hogy a régióknak mire van szükségük. Három hiányosságról számolhatunk be, hiányoznak a struktúrák, hiányoznak a szükséges kezdeményezések, és hiányzik a szükséges jogi keret. Hogyha a régiók, illetve a helyi önkormányzatok szükségesnek látnak egy bizonyos struktúrát, és az Európai Bizottsággal együttműködésben szeretnék ezen struktúrák irányítását ellátni, akkor ezt nem szabad, úgy gondolom, megtiltanunk, nem szabad erre nemet mondanunk. Hogyha egy alpesi vagy egy adriai régió egy erősebb struktúrát vagy koordinációt szeretne, akkor úgy gondolom ezzel csak egyetérteni lehet. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni Bresszó asszony munkáját. Jól ismerem is őt egyébként, hiszen ő Olaszország északi részéről érkezik, Piemontból, én pedig Venetóból, tehát Észak-Olaszország keleti területéről, úgyhogy jól ismerem azokat a fogalmakat, amelyekről ő beszél. Én úgy gondolom, hogy ő a legfontosabb kérdésekre már utalt a Alpok régiók kapcsán. Én úgy gondolom, hogy valóban fontos az, hogy odafigyeljünk erre a régióra, hiszen elvándorlás jellemzi ezt a területet, és az is igaz, hogy egy fenntartható fejlődésre van szükség, de ugyanakkor nem szabad az alapvető erősségeit ennek a régiónak elvágnunk. Mi, én Velencéből érkeztem, mi az Alpok régiójára úgy tekintünk, mint egyfajta falra, amely miatt nem tudunk gazdaságilag, szociálisan a hegyvidéki területekkel összhangot kialakítani. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos lenne az, hogy stratégiákat alakítsunk ki, amelyek révén a projektek meg tudnak valósulni, mert ez a stratégia is csak akkor tud fejlődni, hogyha más társstratégiákat ki tudunk alakítani, amelyek segítik, itt most a reális vagy virtuális stratégiákra gondolok, illetve mindazokra az eszközökre, amelyek a déli, északi területek közötti összeköttetést javítja, kelet-nyugati irányban is hiszen hallhattuk Iván kollégánk felszólalását is. Egyetértek egyébként a felszólalással, mert valóban ezeknek a folyosóknak meg kell születniük, és ezen keresztül, vagy ezek köré csoportosítva valósulhatnak meg a fejlesztési tervek. Szerintem itt három legfontosabb cél mentén kell gondolkodnunk. És szerintem jó munkát fogunk tudni végezni. Számomra tehát fontos mindez, és nagyon örülök annak, hogy ön beszél arról is, hogy igen, itt van ez a lehetőség, de mennyi minden másra van szükség ahhoz, hogy valóban működőképessé váljon ez a projekt, tehát próbáljunk meg akkor a stratégiával összhangban kialakítani egy parlamenti stratégiát. Köszönöm szépen! Köszönöm! A nagyon világos felvezetés után nem túl sok mindent szeretnék ehhez hozzáfűzni, talán csak annyit, hogy ön is utalt egy gondolatra, amely számomra rendkívül fontos. Igaz, hogy az első Alpok konvenció egy 190 ezer négyzetkilométeres területet ölel fel, több millió szeméről van szó, és egy sokkal szélesebb értelembe vett koncepció, a makrorégió kialakítása 450 ezer négyzetkilométertől el fel, és sokkal nagyobb területeket foglal magába, gondolok itt a városi, a nagyvárosi régiókra. Ez fontos a hegyvidéki területek számára is, amelyek minden bizonyal profitálni tudnak majd azon befektetésekből, amelyek megvalósulnak a környékbeli nagyvárosok környékén, és az észak-déli vagy kelet-nyugati tengelyben való gondolkodás mód is hozzájárulhat ezekhez a fejlesztésekhez. Egy másik javaslatom a következőképpen ragadható meg. Értékelést kellene végeznünk a meglévő operatív programok tekintetében, tehát legalább a legutóbbi időszakra vonatkozólag, és a mostani időszakra vonatkozólag is, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen régi regionális programok léteznek már, és hová koncentrálódnak a befektetések, és próbáljuk meg levonni a legfontosabb következtetéseket annak érdekében, hogy a stratégiát a lehető legjobban célzottan tudjuk kialakítani. Ezen kívül számomra az is nagyon fontos, hogy a konvergencia hogyan valósul meg az is igaz, hogy mi úgy gondoljuk, hogy minden bizonyal egyfajta kiegyensúlyozottságra van szükség az erőviszonyok között ebben a régióban. És végül az önjelentése talán utalhatna arra is, hogy hogyan akarjuk megvalósítani ezeket a programokat, illetve hosszú távon hogyan kívánjuk majd értékelni a programok kialakítását. Köszönöm szépen! Márko Zullo következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a kollégának, Bresszó asszonynak a felvetett témákat. Én a következőkre hívnám fel a figyelmet. Az én véleményem szerint a következő olvasási kulcsot ajánlom. A cél nem más, mint az, hogy hozzáadott értéket adjunk a helyi közösségeknek, ezt nem szabad elfejtenünk, tehát amennyiben közlekedésről beszélünk, nem szabad például hatalmas infrastruktúrákban gondolkodnunk, amelyek mondjuk leginkább az áthaladó forgalmat szolgálják, hanem inkább olyan, olyan szállításra, közlekedésre van szükség, ami helyi szinten valósul meg. Aztán ne felejtsük el a környezetvédelem kérdését, nem szabad, hogy pénzügyi spekulációk valósuljanak meg, vagy a természeti erőforrásokat tovább raboljuk, hiszen ezek már amúgy is nagyon rossz állapotban vannak. Aztán a kultúra, a hagyományok kérdését sem szabad elfelejtenünk. Mit jelent ez? A megközelítésbe a kontextust és az újat kell beillesztenünk a helyi gondolkodásmódba, és aztán ami a kormányzást, a szervezést, az irányítást illeti, itt megint csak nem szabad elfelejtenünk azt, hogy hogyan legyünk gyakorlatiasak. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a bevált gyakorlatok könyvét kellene alkalmaznunk, hát próbáljuk meg ezt valóban alkalmazni, ez egy jó megközelítés szerintem, hogy valóban az valósuljon meg, amit mondunk, és hogy ebben mindenki egyetértsen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bogovics úr következik az árnyék jelentéstevő nevében. <clears throat> Hvala za besedo. Kot smo danes že slišali, so v Evropi štiri mat... Köszönöm. Hallottuk már, hogy Európában már több régió van, a balti régió után még további három régió jött létre, az utolsó volt az Alpok régió. 20 ezer négyzetkilométeres ez a régió. A Szlovénia egyébként mind a három makro régió részese hogy számolják be a tapasztalatainkról, összegyűjtöttem néhány tapasztalatot, például az Adriai Jón tengeri régióval kapcsolatban is, és most az utolsó az Alpok régióval kapcsolatban is. Januárban, Bortobarkramban részt vettem egy az egyezménnyel kapcsolatos tanácskozáson, ahol elkezdtük előkészíteni a megvalósítás. Időközben 3-400-ra tehető azoknak a száma Szlovéniában, akik részt vesznek ezekben a programokban, és az Alpok Egyezmény nyer összefüggésben valamilyen tevékenységet végeznek. Mindenképpen lentről induló kezdeményezésekről van szó. A megbeszélésen sok politikus volt jelen, a is, és Bresszó Lisa asszony a hegyi vidékek megújuló energiákkal foglalkozó jelentés készítője. Ez a stratégia, amely Európa egyik legfejlettebb régióját érinti, mindenképpen nagyon sikeres, ugyanis a stratégia kulcseleme az, hogy az ebben a térségben élő emberek nagyon sok kihívással szembesülnek. Ilyen például, hogyan tudják megőrizni a fajok sokszínűségét, a vízerőforrásokat azután, miután tranzit régióról van szó, a közlekedés fejlesztése is rendkívül fontos. Adriai kikötővárosok is a régió részét alkotják. Az idegenforgalom rendkívül fontos a régió számára. És nagyon fontos, hogy legyen tapasztalatcsere. A társadalom folyamatosan változik, és mindenképpen közös válaszokat kell találni a kihívásokra. Fontos, hogy növekedjen a gazdaság, de ez környezetbarát és fenntartható módon történjen. Közösek a céljaink, és nagyon fontos, hogy a régióban élők a helyes következtetéseket vonják le. Fontos, hogy ez a stratégia ott helyben e, éljen az emberek körében, magukéknak érezzék, hogy e, itt e, az Európai Bizottságban, illetve a parlamentben is arról beszélünk inkább, hogy mit kell az a régióban élő embereknek megtenni. Ugye 70-80 millió emberről van szó, akik egy nagyon fejlett régióban élnek, de a stratégia segítségével még tovább tudnak lépni, és nagyon sok célt meg tudnak valósítani. Would you like to take a floor? No? Ön is kíván szólni? Igen, csak röviden, Fanny Szerói úr. Néhány megjegyzésem lenne. Bogovics úr már a legfontosabb megállapításokat megtette. Mindenek előtt az Alpok régió nagy része gazdag, nagyon gazdag térségről van szó. A Svájc nem az EU tagja, de részese, illetve hát Svájc is nyilván Alpok egyik országa de az észak térség is nagyon gazdag Piemontét, én is jól ismerem. Ez az olasz gazdaság motorja, ez a térség, vagy legalábbis egy része. Hát jó, ön a raportőrünk, ön jobban tudja nyilván. Tehát nem csak problémák vannak, vannak sajátossága ennek a régiónak. Amikor ön azt mondja, hogy az egész politika, politikánk, tehát hogy minden alulról indulnak a kezdeményezések, hát ez minden politikánkra igaz. A szubszidiaritás a legfontosabb a területi dimenzió, itt különösen saját szerepet játszik. Itt nem kelet-nyugat vagy észak mentén gondolkozunk, hanem lentről felfelé építkezünk. A jelentésének a címe az, hogy EU stratégia, de a jelentésben inkább az érintettek stratégiáról van szó, legyenek azok állami vagy magánszereplők. Persze megmutatjuk, hogy az EU ehhez hogyan járul hozzá, hiszen ez egy új makrorégió, amely különböző eszközöket összehozhat, de az EU nem veszi át a, a stratégiát. Itt governance-ről beszélünk. A governance, az irányítás nem azt jelenti, hogy átvesszük az, az irányítást, ezt az EU se teszi meg, mert amikor az EU ilyet tesz, akkor az, <laughs> az adott országban általában ellenérzéseket vált ki. Itt hozzáadott értéket jelenthet az EU hozzájárulása. Ezért a három nem, amit korábban megfogalmaztuk, azt itt is figyelembe kell venni. És végül még egy utolsó megjegyzésem. A regi szakbizottságban készült egy szakpolitikai anyag a hegyi ö, régiókról. Az utolsó ülésen ezt vitattuk meg, akkor pont nem volt itt. Ezt a két dokumentumot jó lenne együtt beterjeszteni, vagy megvitatni egy közös vita keretében a plenáris ülésen. Mert ugye ez nem jó, hogy egyik hónapban beszélünk a hegyi régiókról, aztán következő hónapban beszélünk az Alpokról, hogy az EU hogyan járult hozzá az Alpok régió fejlődéséhez. Ezt a kettőt össze kellene vonni, jó lehet egy területi része és egy általános része, de a kettőt jól lenne együtt a plenárison megvitatni. Köszönöm szépen! Hát meglátjuk, hogy ezt majd hogyan lehet megvalósítani. Most hadd mondjak annyit, hogy azért itt eltérő megközelítésekről van szó, ugyanis Európában több más hegység is van, vagy hegyi régió. Mr. Van közbeveti, hogy a hegy az hegy. Polcsák úr. Köszönöm. Két rövid megjegyzésem lenne. Ez abból adódik, amit Nisfa és Bogovics kollégák mondtak. Ez természetesen, igen, nyilvánvalóan ez az Alpok régió, egy gazdag régió, de azért vannak jellegzetes és más régiókra is jellemző problémák is. Ez például a városi mobilitás említhető meg. A lakosság, az itt lakók nagy része mobil, gyakran utazik, költözik, és az Alpok régióban szembesülni kell azzal is, hogy eléggé előregedőben van a népesség, és vannak nagyon gyér lakosságú területek, Úgyhogy talán a jelentésben erről is lehetne írni valamit, annak érdekében, hogy a segítség legyen hasonló problémákkal küzdő más régiók számára. Lehet, hogy nem ugyanazok de a problémák más hegyi régi régiókban, de hasonlók lehetnek. És ez hasznos lehet az egész a szakbizottság és a plenáris ülés számára is. Ha nincs más képviselő, aki hozzá szeretne szólni, akkor a bizottságnak adnám meg a szót. Két nevet eh, találok a listámon, Andrea Mayret a DJ régió részéről, és Filomena Kárválasszony. Gondolom itt vannak, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt azzal kezdeném, hogy üdvözöljük azt, amit Bresszó asszony, az előadó elmondott, és nagyon örülünk annak a támogatásnak, amiben részesítette az egész folyamatot. Hadd mutassak rá mindenek előtt arra, hogy ennek a stratégiának az alapját hét ország alkotja, és 48 régió, amelyben persze sokan nem EU-hoz tartozó régió. Nagyon komplex a helyzet, mert van egy EFTA ország, illetve egy Európai Gazdasági Térség, egy EGT-s ország a térségben, vagy a régióban, és ezzel is, ezt is látni kell. Ez egy EU keret tulajdonképpen, aminek a célja a koordináció javítása a régióban. Úgyhogy itt nem egy új együttműködési szintről beszélünk, hanem csak keretekről. Kereteket biztosítunk az együttműködés számára, hogy már meglévő dolgokat, struktúrákat lehessen kiegészíteni. Négy szempontra szeretnék utalni, amelyek számomra különösen fontosak. Az egyik, hogy eredményekre, konkrét fellépésekre koncentráljunk, azután projektorientációra van szükség, tehát konkrét projektekre, amelyeket végre lehet hajtani. A harmadik dolog, ez a stratégia csak akkor működik, ha erős irányítás alatt áll. A negyedik pont pedig folyamatos kötelezettségvállalásra van szükség, pénzügyi, emberi erőforrásokra, mert ezek nélkül a stratégia nem működhet. Egy-két gondolat a finanszírozásról. Könnyit mondanék, hogy 72 EU program létezik, regionális teci, nemzeti program, amelyeket az ECI e, támogat e, ebben a régióban. Ez hatalmas, nagyon nagy forrásos, sok forrásról van szó, amelyeket lehet mobilizálni összhangban a stratégiával amelynek keretében más pénzügyi eszközök is felhasználása kerül. Egy-két gondolat a governance-ről. A governance rendszer már kialakult, de még néhány részletében meg kell egyezni a partnereknek. Van egy olyan dolog, ami véleményem szerint különösen fontos, ez pedig az, hogy teljes, inkluzív megközelítést alkalmazzunk. Javasolunk az összes érintett számára egy platformot, mivel tartoznak a civil szervezetek és más kulcsfontosság szereplők. És végül arra törekszünk, hogy ez a stratégia azonnal működhessen. A jó hír az, hogy az akciócsoport, azaz a helyben szakértőkkel működő Axi csoport már össze is állt, és már dolgoznak a különböző fellépések, programok, a cselekvési tervben meghatározott programok végrehajtásán. Ez tehát nagyon jó hír, nagyon ígéretes a stratégia jövőbeni megvalósítása szempontjából is. Köszönöm szépen. Bresszó kíván reagálni, válaszolni. Igen, köszönöm. Igen, hát először is szeretném volna megköszönni a kollégáknak a munkáját, segítségét azon, kol, azon kommentárok kapcsán, amelyek túlnyomó részben pozitívak voltak, és nagyon sok jó javaslatot is hallhattam. Ezen kívül az is egyértelmű, hogy van itt egy olyan téma, amely számunkra nagyon fontos, úgy itt az Alpokról van szó, hát ugye az Alpok azért az európai történelem központja, és hát ugye itt vannak ezek a nagy kereskedelmi, illetve közlekedési útvonalak, amelyekről esett már szó, de azért ezeket meg is kell valósítani, hiszen a legtöbb még nem valósult meg. Itt most egy konkrétumról van szó, ami a stratégia részét képezi. Ezzel kapcsolatban nem gondolom, hogy bármiféle döntésre lenne szükség, inkább csak ellenőriznünk kell azt, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. A stratégia teljes egészében viszont a következő kérdéseket veti fel. Nem csak nyugat-kelet irányban, hanem más területeken is. Az Alpok régió és az azt övező városok számára is pozitív hatással legyen, tehát hogy ez tényleg megvalósuljon ez a fajta beruházás, és figyelembe is vegyük azt, hogy nem csak a közlekedés területén, hanem más területeken is gondolok az elektromos áram összeköttetésekre, nagy áramhálózatokra. De ugyanakkor fontos az is, hogy az Alpok régiója is bekapcsolódjon ezekbe az összekötetésekbe. Az internetes összeköttetésre is gondolok. Fontos az, hogy itt nagyon sok helyen egész egyszerűen kereskedelmileg nem megvalósítható az internet összeköttetés, mert nagyon kis falvakról van szó, tehát itt közpénzekből kell támogatni mindezt. Ezen felül, tehát maga az a legfontosabb, hogy nem csak nagy beruházásokat kell megvalósítani, hanem hogy ezek behatoljanak a különböző területekre is, hogy itt is eredményeket tudjanak majd felmutatni. Ezzel kapcsolatban nagyon sok munka vár ránk, de úgy gondolom, hogy már jó a kiindulási alapunk is. A bizottságnál is nagyon sokan nagyon jól dolgoznak ezen a témán. Volt egy másik felvetés is, több kolléga is beszélt erről. hogy milyen is az összeköttetés vagy a kapcsolat a valódi hegyvidéki területek, illetve az azt övező ö, alacsonyabb területek, tehát alföldi területek között, amelyek most szintén belekapcsolódnak a régiós ö, kezdeményezésbe. Itt Dél-Európa szempontjából nagyon fontos lenne az, hogy a magasabb területeket össze tudjuk kötni az alacsonyabban fekvő területekkel, hiszen egy másik nagy téma, és ide kapcsolódik, az Alpok természeti és, és hagyományos erő, vagy erőforrása, illetve kincsei. Ezt a kettőt össze kell tudni egyeztetni. És ebben az esetben az a legfontosabb, hogy a klímaváltozással kapcsolatos témát is be tudjuk kötni ebbe a gondolkodásmódba, hiszen az Alpok tulajdonképpen Európa vízkészleteinek a lényegét alkotják, hiszen idén például gondoljunk arra, hogy mennyire kevés hó volt az Alpokban. El kellene gondolkodni azon, hogy az Alpok turisztikai modelljét is hogyan kell mondjuk átalakítani. Nagyon sok kérdés felmerült azzal kapcsolatban is, hogy miért van szükség az Alpok régióján beli stratégiára. Külön az Alpokra azért gondoltunk, mert ez egy nagyon különleges terület, de természetesen sok mindent át lehet majd ültetni, mondjuk a Pireneusok vagy a Kárpátok területére is de az is igaz, hogy miután ez egy alulról építkező stratégia, nagyon régi gyökerekre nyúlik vissza az együttműködési hagyomány, és ezt most szeretnék konkrét formába öntenni egy uniós program keretén belül. Arról is van itt szó, hogy ebben a stratégiában két ország részt vesz, amely nem európai, Liechtensteinre és Svájcra gondolok, amelyek viszont részt vesznek gyakorlatilag az európai gazdasági térségben és a Schengeni térségben is, tehát azért az együttműködésnek nagyon régóta megvannak a hagyományai, és ennek a stratégiának pont az a lényege, hogy az összeköttetéseket még jobban meg tudjuk erősíteni. Tehát olyan országok bevonásáról van szó, amelyek egy közös európai Alpok stratégiából nem maradhatnak ki, hiszen annak integráns részét képezik. És ez egészen más szempontból értékelendő, mint más makroregionális régiók. az is igaz, hogy minden, hogy az összes hegyvidéki terület nem hasonlítható össze. Én úgy gondolom, hogy a makroregionális stratégiák nagy ereje abban ragadható meg, hogy egy létező identitásból táplálkoznak, és arra ösztönzik ezeket a területeket, hogy együtt tudjanak működni. Amikor a kohéziós politikáról beszéltünk, ez egyébként benne is van a Lisszaboni szerződésben, nem definiáltuk pontosan, hogy ez mit jelent. Én úgy gondolom, hogy a makroregionális stratégiák az egyik pontos definíciója lehetne az európai területi kohéziónak. Ez azt jelenti, hogy reméljük, reméljük, hogy Európa továbbra is egységes lesz, együtt akarunk működni, működni. Reméljük, hogy ez valóban így lesz, mert azért mondjuk ebből a szempontból nem annyira pozitívak az előjelek. Minden esetre figyelembe kell venni a különbözőségeket is az Európai Unión belül, és ezeket nem is szabad elfelejtenünk, hogyha valóban együtt akarunk működni, és a határokon átnyúló módon szeretnénk ezt megtenni, hiszen itt több ezer kilométernyi határt kell úgymond áthidalnunk. Köszönöm szépen! És aztán itt vannak a nehezebb együttműködési problémák is, mint például az, hogy hogyan, hogy elvándorlás tapasztalható a hegyvidékeken, egyre nehezebb a szolgáltatásokhoz való a Férés. Pont ezért kell ezt a fajta párbeszédet erősíteni az hegyvidéki területek és a nagy városok között, a turizmus például pont a alacsonyabban fekvő területekről mozog a hegyvidék felé, tehát ezt ilyen értelemben kell végig gondolni, figyelembe véve a klímaváltozás adta új helyzetet is. Fontos az is, hogy az Európai Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy egy erőteljes irányításra van szükség, Ezekről egyébként beszéltünk Szlovéniában is, akkor, amikor beindítottuk ezt a programot. Valóban egy erős irányítás nélkül nem fognak megvalósulni ezek a kezdeményezések, mert nagy együttműködési készségre van szükség, de arra is, hogy a forrásokat tömbösíteni tudjuk, nem csak pénzügyi forrásokra gondolok, hanem humán erőforrásokra is. Gondoljunk például az ottani egyetemek között kialakítandó hálózatokra. Tehát, hogyha ennek a területnek az egyetemei együtt tudnak működni olyan témákban, mint amilyen a klímaváltozás, a konnexió, a gazdaságfejlesztés, a fenntartható gazdaság kialakítása, amely nagyon fontos a hegyvidéki területek szempontjából, de aztán ne felejtsük el az innovációt sem. Az Alpok mindig is az innováció földje volt. Ezeknek a területeknek a ipara is az Alpokban fakadó eh, erőforrásokból, energiaerőforrásokból táplálkoztak. Tehát itt fontosak eh, a hagyományok, de az innováció legalább annyira fontos. Tehát ezt a két aspektust együtt kell eh, előrevinni, információkeresés mellett, hogy ezt a stratégiát konkrét projektek formájába tudjuk majd dönteni, de legalább ennyire fontos az is, hogy megfelelő finanszírozással, forrásokkal tudjuk ellátni. Itt olyan projektekről van szó, amelyek maguk mögött kell, hogy tudjanak egy erős politikai akaratot is. Az együttműködés ugyanis sokszor nehézkes, és nagyon oda kell figyelni, tehát valóban fontos az, hogy az irányító szerepet ki és hogyan fogja betölteni. De természetesen annak érdekében, hogy ez jól megvalósuljon, arra van szükség, hogy az irányítás felismerje és elismerje azt, hogy alapvetően itt a területekből kiinduló a programokra van szükség. például nagyon sokáig ennek a hét országnak a külügyminisztériumai nem foglalkoztak ennek a stratégiának a fontosságával, viszont a régiós vezetők, az egyetemek, a helyi önkormányzatok, a polgármesterek, az ott dolgozó vállalkozások és más érintett felek együttműködjenek. Ez azt hiszem, hogy egy helyes elvárás, mert erre szükség van, és enélkül nem is valósulhat meg ez a projekt. Tehát még egyszer köszönöm szépen mindenkinek hozzájárulását, munkáját, és természetesen majd a jelentés alapján részletesen is megvitathatjuk ezeket a kérdéseket, de számomra nagyon fontos volt hallani, látni a hozzászólásokat, hogy lássam, hogy mi az, amiben egyet tudunk érteni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megvitattuk a jelentést, most pedig folytatjuk a következő napi rendi ponttal. 2015. szeptemberében az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogaival és az arról szóló egyezménye foglalkozó bizottsága el elfogadta a folyatékkal élők jogairól szóló egyezményt. Az ENSZ és az EU közötti párbeszéd kapcsán az EMPL a LIBE és a PETI szakbizottságok közösen készítenek egy jelentést az ENSZ egyezmény végrehajtásáról, tehát az EU hogyan hajtja végre az ENSZ egyezményt. A regi vélemény előadója Anahis, de sajnos már nem tud itt lenni, ezért eh, Krélasszony ismerteti majd velünk eh, a képviselőasszony jelentés tervezetét. Február 26-a hétfő délig lehet módosító indítványokat benyújtani, és majd márciusban fogjuk a jelentés, fogunk a jelentésről szavazni. Nagyon kevés az időnk, ezért már is megadom először Krél asszonynak a, a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sajnálom, hogy hét asszony ma nem tud itt lenni. Én is csak másfél órával ezelőtt értesültem erről, amikor megérkeztem Brüsszelbe, úgyhogy én sem vagyok jól felkészülve. Felolvasom, amit Hérta asszony fölé elírt, leírt. Nem nagyon bonyolult a dolog, miután úgy gondolom, hogy tavaly a rendelet kapcsán nagyon odafigyeltünk arra, hogy a fogyatékkal élők jogai tekintetében a megfelelő európai kohéziós politika jogszabályiban ez mindig helyet kapja, mint kiemelt szempont. Most angolra váltok, hogy ne kelljen itt fejre magamnak is fel, lefordítani, és egyszerűen felolvasom hét asszony szövegét. Az ambíció az volt, hogy a regi szempontjából legfontosabb kérdésekre koncentráljunk. Hét asszony a véleményében kihangsúlyozza, hogy a jellegi rendelet 7. és 96.-97. cikke tartalmaz az esélyegyelőség vonatkozó jogot, a diszkrimináció tilalmát, azt, hogy fogyatékkal ők ugyanolyan jogokat élvezzenek, általában és konkrétan is minden forráshoz, így az FC alaphoz való hozzáférés tekintetében is. Tagállamok, helyi és regionális önkormányzatok kell, hogy több erőfeszítést tegyenek, hogy megakadályozzák a diszkriminációt és a fogyatékkal élők kizárását bizonyos tevékenységből. A egészséghez való azonos hozzáférés jogát is mindenképpen garantálni kell. Az ENSZ fogyatékelők jövővel foglalkozó szakbizottságának a megjegyzéseit is figyelembe vette az előadó. A parlament az aggályos területekkel kapcsolatban is megfogalmazott észrevételeket. Végül, is, végül az is szerepel a véleményben, hogy az ISZA finanszírozást, forrásait fel kell használni a helyi közösségekben a fogyatékkal élők életkörülményeinek a javítására. A fogyatékkal élők kapcsán a hiányosságok még mindig komoly problémát jelentenek az EU-ban, és hát asszony örömmel várja, hogy eh, a többi előadóval és árnyék előadóval együttműködjünk ez a nagyon fontos jelentés kapcsán. Köszönöm szépen, most megadom a szót az árnyék előadóknak, Polcsák úr először. A, mm, ta správa je, nebo to stanovisko je poměrně úsporné, nicméně podle mého přesvědčení docela naplňuje mm, Köszönöm szépen, meg vagyok győződve arról, hogy eh, itt most megfelelő választ kapunk a felvetett kérdésekre, és a megfelelő témákat is megemlítjük. Én úgy gondolom, hogy a jelentés egyébként az európai stratégiától nem távolodik el, ez a 2014-2020-ra vonatkozó stratégia esetében igaz, főként a közösségi megközelítés fontosságára hívnám itt fel a figyelmet. A fogyatékkal élők az elmúlt időszak során ténylegesen nagyon sokfajta területen kaptak segítséget. Ez azt is mutatja, hogy minden hatodik személy Európában fogyatékkal élő személy. Természetesen itt különböző szintű fogyatékokról van szó, de ezzel együtt is 80 millió személyről van szó, akik nem mindenben tudnak részt venni társadalmi szinten vagy gazdasági szinten, mert vannak olyan akadályok, amelyek miatt akár szegénység be kell, hogy éljenek. az ő szegénységük egyébként a fizetett munkában is megmutatkozik. Az 50 évesnél idősebb személyek nagyon sokszor nehéz egészségügyi helyzetben vannak, és közülük sokan a az előregedés problémájához is hozzájárulnak. Tulajdonképpen ezek azok az adatok, amelyekből kiindulva azt láthatjuk, hogy hogyan is illeszkedik be ez a téma a jelenlegi tendenciákba, és úgy gondolom, hogy ennek a témának a fontossága egyre fontosabbá válik a jövőben, úgyhogy a kohéziós szempontból is oda kell figyelnünk erre a problémára. Arra is felhívném a figyelmüket, hogy az európai stratégiában a fogyatékkal élők stratégiájában szeretnénk elérni azt, hogy minél kevésbé intézményi keretek között valósuljon meg az ellátás, és ezzel kapcsolatban tavaly a parlament el is fogadott egy jelentést, amely a marginalizált közösségekre vonatkozik, de ez a dokumentum kimondottan a tagállamok felé fordul, de talán itt nagyobb koordinációra lenne szükség Európai Uniós szinten, hogy mélyebb szinten tudjunk hatást gyakorolni. A jelentéstevő asszony tehát egy olyan rövid és nagyon komplet jelentést írt, amelyhez én minden bizonyal egy vagy két módosítást hozzá fogok fűzni, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó vita alapot jelent. Köszönöm szépen! Rendben, meg is adom majd a szót Reintke asszonynak, majd Dámátó asszonynak. Kérje szót, mert ha nem, akkor nem muszáj. Elnézést, csak meglepődtem, hogy ilyen gyorsan sorra jutottam, azt hittem, hogy a többi árnyék jelentéstevő is kérje szót. De nagyon örülök, hogy felszólalhatok, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a szöveget. Úgy gondoljuk, ez egy nagyon jó kiindulási pont a további munkához. Ahogyan már elhangzott, a fogyatékkal élők befogadása, inklúziója mindenképpen olyasmi, amit előtérbe kell helyezni. Az Európai Unió itt sokat érhet el, nem csak az ide vonatkozó ENSZ egyezmény végrehajtása területén, hanem a horizontális esélyegyenlőségi stratégia végrehajtásában is. Úgy gondoljuk, közös erőfeszítésekre van szükség azért, hogy a minden európai társadalomban inkluzív módon álljunk hozzá a fogyatékossággal élő személyekhez. Úgy gondoljuk, mindennek lehet pénzügyi, finanszírozási implikációja is. A regi szakbizottság szempontjából mérvadó kérdés, hogy hogyan tudjuk a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni, hogy itt előrelépés történjen. Ahogyan már mondtam, a szöveg egy kiváló kiindulási pont, vannak olyan elemek, ahol úgy gondoljuk, még javításra szorul a szöveg, ezért erre vonatkozólag módosítákat sokat szeretnénk benyújtani. Külön oda kell figyelni például arra, hogy az EU-s forrásokat ne arra használják fel, hogy a szegregációt még erősítsük. Voltak olyan tagállamok, amelyek a fogyatékossággal élők kirekesztésére használták a forrásokat, Tehát akár szankciók árán is biztosítani kell azt, hogy az EU-s forrásokat az inkluzív hozzáállás jegyében használják fel. Továbbá szeretnénk, szeretnénk megerősíteni azt az elemet, hogy a, az esélyegyenlőség mindenképpen egy alapvető alapelv, a munkaerőpiacok és az egészségügyi ellátás szempontjából érdemes lenne felhasználni a forrásokat, ennek szellemében, és be kell vonni a döntéshozatalba fogyatékkal élőket, hiszen ők azok, akik a legközvetlenebbül érzékelik azt, hogy a társadalomnak hogyan és milyen módon kell változnia, hogy inkluzívabbá váljon. És még egy utolsó dolog, jó lenne, hogyha az önkormányzatok szintjén egyfajta nyíltabb megközelítés valósulna meg, Biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élők is teljes körűen élvezhessék az EU-s polgárságukból adódó jogokat. És várom természetesen a további munkát és egyeztetést a kollégákkal, árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönjük. Dámátó asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentéstevő asszonynak a munkáját, és koordinátorának is, mert ez a téma rendkívül fontos. Mint, amennyien, mint a mindannyian tudjuk, az Európai Unió a fogyatékkal élők ENSZ egyezményéhez csatlakozott 2010. decemberében. Ez volt az első olyan emberi jogi egyezmény, amelyet az Európai Unió ratifikált. Az a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvet azonban nem ö, ratifikálta az Európai Unió. Most ezen keresztül az Európai Bizottság most ö, a fogyatékkal élők jogaival foglalkozik, és a mi regionális ügyekkel foglalkozó szakbizottságunk is foglalkozik ezzel a témával, azért is, mert tudjuk, hogy ennek van gazdasági és szociális vonzata. A mostani válság időszakában a szociális költségek megnyírválása után nagyon sok fogyatékkal élő személy szociális exklúzió áldozatává vált, hiszen nem valósulnak meg azok a szolgáltatások, amelyek révén a fogyatékkal élők részt tudnak venni a társadalom munkájában, úgy, ahogyan egyébként azt az ENSZ egyezményben is olvashatjuk. Meg kell vizsgálni, hogy milyen európai intézményi mechanizmusok léteznek annak érdekében, hogy mindenki figyelembe vegye ennek az egyezménynek a szavait. És végül azt is el szeretném mondani, hogy nagyon jó lenne, hogyha minél hamarabb az Unió ratifikálná, és azon tagállamok is, amelyek nem tették meg ezt minded idáig. És az opcionális jegyzőkönyvet is ratifikálni kellene. Nagyon fontos ez. Miért is gondolom ezt, azért, mert úgy gondolom, hogy ezen keresztül a fogyatékkal élők akár egyéni, akár csoportos szinten felebezési lehetőségekhez jutnának, vagyis egy olyan eszközről van szó, amely megerősíti a konvenció, az egyezmény megvalósítását, és ezt egyébként a European Disability Forum is kimondta, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy minél hamarabb ratifikálni kellene ezt az opcionális jegyzőkönyvet is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Jakov Csics úr következik, a Jánzárnyék jelentéstevő helyettesítve. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentés tevőnk, Takula úr nevében szeretnék én is mondani néhány szót a témáról. Az Európai Unióban 80 millióan élnek fogyatékossággal. Ez is azt mutatja, mennyire fontos, hogy az ENSZ fogyatékkal élők jogairól szóló egyezményét minden egyes tagállam ténylegesen és hatékonyan végrehajtsa. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy sok mindennek változnia kell. Ha, ha csak az oktatást nézzük, már ott is meg kell változni a gondolkodásnak, vannak olyan gondolkodásbeli, hozzáállásbeli akadályok, amelyek jelentős problémát okoznak ezen embereknek. Vannak fizikai akadályok is természetesen, ezek leépítése úgy gondolom egyszerűbb feladat. Vannak kiváló példák az egyes tagállamokban, de vannak még mindig hiányosságok is, és vannak olyan tagállamok, amelyek hátráltatják a megfelelő irányú fejlődést. Síkra szállunk azért, hogy minden tagállamban végrehajtsák az ENSZ egyezményt, együttműködve az Európai Unióval, biztosítani kell a megfelelő forrásokat, és a finanszírozás sok esetben sajnos problémát jelent főként. A fizikai értelemben vett akadálymentesítés bizonyos pénzügyi forrásokat követel meg, de ennek nincs alternatívája, nincs más út. Sikra kell szállnunk, harcolnunk kell azokért az emberekért, akik fogyatékkal élnek, és mint ahogyan mondtam, az Európai Unióban 80 millióan élnek. Köszönöm szépen, úgy látom más nem kíván részt venni a vitában, akkor most az Európai Bizottság képviselője kapja meg a szót. Grange asszony nevét látom itt a jegyzeteimben. Ha tévedtem, akkor elnézést kérek. Köszönöm szépen. Grange egyébként a nevem, ami eléggé franciásan hangzik azért. De köszönöm szépen a szót. Nos, hát nagyon örülök annak, hogy támogatnak bennünket itt ebben a szakbizottságban, a munkánkban. Mint ahogyan önök is tudják, ez számunkra egy rendkívül fontos téma. Egyébként én egy olyan osztályt irányítok, amely a fogyatékkal élők problémáival foglalkozik a DJ Amplön belül. Nézzük most magát a témát. Valóban megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők jogait védjük, és az is világos, hogy mindaz, amit önök a regionális politikán belül védenek, az nagyon fontos számunkra abban, hogy előre tudjunk haladni. Tehát így úgy gondolom, hogy kiegészítjük egymást a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatban, a beruházásokkal kapcsolatban, amelyben feltételességekhez kötött záradékok szerepelnek. 2014 és 20 között már most is látható az, hogy a tagállamok is odafigyelnek erre a témára, sokkal jobban, mint korábban, ez a programokban is megmutatkozik, és valóban konkrétabbá válik az egész helyzet. Most itt az Európai Szociális Alapról beszélek, a FEDER esetében is tudom, hogy a DJ régió is nagyon, nagyon is odafigyel erre, Azért is gondolom ezt, mert olyan struktúrákra és szolgáltatásokra van szükség, amelyek az intézményen kívüli ápolást lehetővé teszik. És ráadásul figyelembe veszem azokat a megjegyzéseket is, amelyeket ma itt hallhattunk, hiszen ezek nagyon fontos megjegyzések voltak a protokoll vagy a jegyzőkönyv ratifikációjával kapcsolatban. Tényleg fontos kérdést vetettek fel, persze ennek nagyon sok jogi implikációja van, ezért van még olyan nagy vita ezzel kapcsolatban, intenzív vita folyik. Megpróbálom a többi kérdést is felvetni. és én konkrétan reméltem azt, hogy ez az intézményi ápolásból való kikerülés, ez egy nagyon fontos téma, és úgy látom, hogy a jelentéstevő is erre oda fog figyelni. Ez a bizottság és az EMPL szakbizottság számára is fontos téma. Ne haragudjanak, hogy egy kicsit konfúz vagyok, de most érkeztem a tanácstól. Még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak. Uh, köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek, amiért rosszul ejtettem a nevét. Nagyon sajnálom. Van Nisztároly úr? Ha megengedi, akkor egy megjegyzést fűznék az elhangzottakhoz. Haboztam egy kicsit, mert Hollandia nem ratifikálta a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményt. Jelen pillanatban zajlik a vita. Nagyon furcsa ez az egész, hiszen nyilvánvalóan mielőbb ratifikálnunk kellene. Talán érdemes egy kicsit szemügyre vennünk a hatos pont megfogalmazását a szövegünkben. A szövegben az áll, hogy a különböző alapokat fel kellene használni ahhoz, hogy támogassuk a szolgáltatásnyújtást és az intézményesítést. Helyesnek tartom ezt, talán érdemes lenne kitérni arra, hogy konkrétan mely alapokra gondolunk. A szociális alapot ki kellene itt emelni, konkrétan nevesíteni kellene, és másrésztről el kellene mondani, hogy sok minden ebből a tagállamok szociálpolitikájába tartozik. Érdemes lenne egy kicsit pontosabban fogalmazni, nehogy túl nagy elvárásokat keltsünk, mert az intézményesítés egy olyan folyamat, amely Európa szerte zajlik, és ezek a politikák olyan politikák, amelyeket csak részben lehet finanszírozni a mi alapjainkból, úgyhogy érdemes lenne így pontosítani. Biztos vagyok abban, hogy erre vonatkozólag módosítót lehet majd benyújtani, még pedig eh, február 22-e a határidő, ahogy már korábban is elmondtam, Krél asszony, parancsoljon. Szeretném megköszönni a kollégák munkáját, hét asszonynak közvetíteni fogom az elhangzottakat. Ami Lambert legutóbbi megjegyzését illeti, azt hiszem az egyes bekezdéssel és azzal, hogyha közvetlenül utalunk a hetes és a 96-os pontra, akkor ez világosan körülhatárolja a hatályt. Nyilván a Regiszakbizottság véleményéről van szó, Világos, hogy nem akarunk most a tagállamok szociálpolitikájába beavatkozni, nyilvánvaló, hogy ők jóval nagyobb mértékben hozzá kell, hogy járuljanak a fogyatékkal élők jogainak érvényesítéséhez. Korlátozottak a lehetőségeink a strukturális alapok keretein belül, de hát várom egyébként a kollégák módosítóit, és köszönöm mindenkinek a munkát, köszönöm. Köszönjük szépen! Akkor lezárjuk a vitát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan, és tovább haladunk. A bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el. A 122 per 2 per 5 cikkel kapcsolatosan. A vissza nem térít megtethető összegeket a tagállamoknak meg kellett éreti, téríteniük. Ez itt a fő kérdés. A 122-es cikk vonatkozásában. Január 22-én tájékoztatták a parlamentet a szövegről. Február 1-én kapták meg jelen szakbizottság tagjai a szöveget, szeretnék emlékeztetni az eljárásra. A parlament két hónapon belül fenntartását jelezheti a rendelettel kapcsolatosan. Ha így kíván eljárni, akkor állásfoglalási indítványt kell benyújtani, amelyet a bizottság, a szakbizottság fogalmaz meg, és meg kell indokolni a fenntartásokat a 105-ös szabálynak megfelelően. Ha úgy kívánja, akkor a szakbizottság kérheti a két hónapos határidő terjesztését, ha a szakbizottság semmit sem tesz, akkor két hónap elteltével elfogadottnak tekintik a felhatalmazáson alapuló rendeletet. Meg szeretném most adni Dirk Peters úrnak a szót, aki a DG régiótól van itt, és röviden elmondja, hogy ennek a felhatalmazáson alapú rendeletnek mi a hatája és mi a célja, és ezután döntést hozunk arról, hogy hogyan is járjunk el a továbbiakban. Peters úr, olyan szó. Köszönöm, elnök asszony. Ennek a felhatalmazáson alapuló rendeletnek a célja az, hogy megállapítsuk, hogy a vissza nem téríthető összegeket az EU-nak kell fedeznie, illetve a tagállami költségvetésből kell azt fedezni. Többször is beszéltünk erről tagállami, kép, tagállami szakértőkkel, és a tagállamok azok, akik elsődlegesen felelősek a szabálytalanságok feltárásáért, és utána a nem térítethető összegeket, vissza, illetve a nevezett összeget vissza kell szerezniük a kedvezményezettől, ha ez nem sikerül, akkor kérhetik azt, hogy EU-s költségvetésből fedezzék ezt az összeget, ha csak a tagállam nem mulasztott, illetve nem követett el hibát. Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet meghatározza az eljárást az ilyen esetekre nézve. Hogyha az Európai Bizottság egy adott határidőig nem cselekszik, akkor automatikusan az EU-s költségvetésből fedezik ezeket az összegeket. A rendelet emellett meghatározza a kritériumokat arra vonatkozóan, hogy felmérjük, hogy a tagállam megfelelően járt-e Hogyha úgy látjuk, hogy megfelelően járt el, akkor az Európai Bizottság még mindig saját maga is elemezheti a helyzetet, és értékelheti azt, hogy a tagállam megfelelően járt -e el. A rendelet tervezett továbbá lefekteti azt is, hogy a tagállam dönthet úgy, hogy nem téríti vissza az összeget, ha 250 eurónál kisebb összegről van szó. Az együttműködési programok esetében a közös programban résztvevő tagállamok közösen dönthetik el, hogy az adott összeget nem fedezik. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Kérje valaki a szót, szeretne valaki mondani valamit a témával kapcsolatosan? Van Nisztároly úr, parancsoljon! Úgy gondolom, Érdemes lenne erről a koordinátorokkal beszélni. El kell gondolkodnunk a szakbizottsági munkatársakkal együtt is azon, hogy mi el mindennek a hátterében, és egy perc múlva folytathatjuk. Rendben. Van-e valaki másnak megjegyzés esetleg? Nincs. Elnökként azt szeretném javasolni a szakbizottsági tagoknak, hogy ne kérjük a határidő kitolását, a két hónapos határidő kitolását. Egyetértenek? Február 23-a csütörtök déli 12 óra le legyen a határidő, hogy megküldjék a tagok a fenntartásaikat, ha vannak ilyen, illetve az ehhez kapcsolódó szövegtervezetet a titkárságnak. Egyetért mindenki? Úgy látom, mindenki egyetért, akkor ez a döntésünk a rendelettel kapcsolatosan, nem kérjük a határidő kitolását, és az esetleges fenntartásokkal kapcsolatosan is meghatároztuk a benyújtási határidőt. Akkor a az ülésünk nyilvános részét lezárom, és szeretném mindazokat megkérni, akik nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, hogy hagyják el az üléstermet. A koordinátorok ülése következik, amely egy zárt ülés. Köszönöm.